Muy buenas tardes. Jó napot kívánok. Y queridos colegas, bonjour a tous. Kedves kollégák, mindenkinek jó napot kívánok. Tenun. Angolul is üdvözli a résztvevőket az elnök. Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök. Meg köszönöm, hogy eljöttek erre a LIBE szakbizottsági ülésre. A szokáshoz, a szokásnak megfelelően nagyon sűrű a napirendünk, sokat kell dolgoznunk, sok a napirendi pont, három és fél óráig fogunk dolgozni rendes keretek között, és utána pedig találkozunk a Lengyel Parlament Európai Uniós Bizottságával fél héttől fél nyolcig. Fél nyolcig, jól hallották. Tehát fél héttől fél nyolcig természetesen ott is szívesen látjuk Önöket. Kezdjük tehát el. Először is a napi rend elfogadása következik. Az ötös és a hatos napi rendi pont Izlandal és, a Norv- és Izlandal a Norvégiával kötött egyezmény, a kölcsönös bűnügyi jogsegény egyezményről, illetve az átadási eljáráson, azokat elhalasztottuk a következő libeülésre. Helyette azonban a romák romákról szóló EU-s jelentésről fogunk beszélni. Járók a Lívia ennek a jelentéstevője, tehát a romák szociális befogadására szóló EU stratégia lesz ez a napirendi pont, ami helyettesíti Hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Kettes napi rendik pont az elnök közleményei. These announcements I suggest... Nos, azt javaslom, hogy ezen pont keretein belül fogadjuk el a koordinátorok ülésén született döntéseket. Devora Serrakiani jelentéstevő lett a Horvátországgal kapcsolatban kapcsolatbani dossziéval, tehát hogy az európai gyógyszer figyelő rendszerhez kapcsolódjanak. Sonja Alfaro a szervezet bűnözéssel kapcsolatos dosszié jelentéstevője, a harmadik, Denis de Jong, a bűnügyi joghoz kapcsolódó, vagy bűnügyi joggal kapcsolatos anyag jelentéstevője. Még nem tudjuk, hogy ennek pontosan mi lesz a sorsa, hiszen az elnökök értekezleten nem határozott még erről. Ha nincs ellenvetés, akkor a koordinátorok ülésen született ajánlásokat elfogadjuk. A rendes ülésünk végén, mint említettem, találkozóra kerül sor a Lengyel Parlament Európai Uniós Bizottságával. A lengyel elnökségről fogunk beszélni. Különös tekintettel a TFTP eh, megállapodásra, illetve az Európol és az Eurojust Lisszabon után értékelésbe való bevonásáról és a nemzeti parlamentekről. Tehát Fél hétkor kezdődik ez a rendkívüli találkozó, és egy óra hosszú lett. Hármas napi rendi pont. Az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezen jegyzőkönyveket. Most pedig szavazzunk. Elektronikus szavazás következik. Kérem, ellenőrizzék, hogy elhozták-e a szavazókártyájukat. Otthon felejtette? Álvaro úr, tudja ezt valahogy pótolni? Akkor majd számoljuk. Nyilván fele... Kézmet felemelem, de olyan fantasztikusan vezeted le, hogy biztosan nagy többséggel szavazunk. But... Jó, akkor majd megszámoljuk a kezedet. Szégyen. Szégyen ilyen fontos témában otthon hagyni a szavazókártyát. Valóban. a szabadság biztonságos jogérvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT rendszerének üzemeltetés igazgat, igazgatását végző ügynökségről szavazunk. Ez a COELJO jelentés. Orientáció szavazás következik tehát a jelentés tervezetről. Előtte azonban talán Coelho úr föl kíván szólalni, tessék. Köszönöm, elnök úr. Csak rövid feljegyzés gyanánt. Először is szeretném megköszönni az összes árnyék előadónak és mindazon képviselőtársnak, aki módosítót nyújtott be, illetve hozzájárult a kompromisszumok kialakításához. Támogatásuk nélkül nem lehetett volna létre ez a, az anyag, és nem sikerült volna ideig eljutnunk. És nem sikerült volna a szakbizottságon belül ilyen erőteljes konszenzust kialakítani. Másodszorban azt szerettem volna elmondani, nagyon szomorú vagyok a felett, hogy a szóbeli módosító tárgyában nem tudtunk megállapodni, mert Alexander Alvaro terjesztett be. Általában egyetértek az ő módosítóival, melyek mindig jól végig gondoltak, jól megformáltak, ám most problémánk volt vele. Szerintem a kezdetetől fogva nem szabadna az Európai Parlamentnek beszállni abba a harcba, amelyet a tagállamok folytatnak az ügynökség helyszínének tárgyában. Ezért szerintem a kritériumokat kéne egy cikkben megfogalmaznunk, és ha a tanács követi a mi kritériumok rendszerünket, és döntésre jut ezek alapján, akkor mi nem kéne aztán rákérdezzünk erre a tanácsi döntésre. Az a szóbeli módosító pedig, amit Alvaro nyújtott be, bár a preambulumban szerepelne, nyilvánvalóan ezt, Észtország mellé voksolna, vagy oda helyezné Franciaországgal szemben a helyszínt, holott szerintem semlegesek kell, hogy maradjunk az Európai Parlament körében a e kérdésben. Ezért Alexander, ne haragudj, nem tudtam követni a tanácsodat, illetve azt kértem képviselősömet, hogy ne szavazzák meg a szóbeli módosítódat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Coelho úr, jelentéstevő úr. Megköszönöm a jelentéstevőnek is, Guillaume-nak. Köszönetet mondunk, ne aggódj, aztán elnökség, vagy a bizottságnak van mondani valójában nem, akkor következzen a szavazás. Megnyitom a szavazást. Hetes módosítás. Mellette. Ellene. Ki tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös módosítás. Mellette. ellene. kitartózkodik, elfogadtuk. nyolcas módosítás. Mellette. Ellene. tartózkodó, Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53-as. Vagy úgy, úgy látom, erről már szavaztunk, egy erre vonatkozó. 54-es következik, tehát 54-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Az egy, egyes kont mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. 18-as mellette és ellene tartózkodó Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kettő kont módosítás mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene. tartózkodok, Elfogadtuk. Huszas módosításról szavazunk és a 63-asról, mert ezek azonosak. Kiegészítés az egyik. Tehát kettőről együtt szavazunk, 20-es és 63-asról. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes módosítás. is egy folytatás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 21-es és 64-es, egyszerre szavazunk róluk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogad. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas. Mellette.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 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elnök úr, esetleg 28-29-30-as blokkban szavazható. Jó, egyetértek? 28, 29, 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Blokkban lehetne a 10, 11, 12, 5-ös, 13 os 10-től 13 plusz az 5-öst együtt szavazzuk meg blokkban. Mellette? Ügyrendi kérdés? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hallottam. Holland, mit csinálom? Hát, hogy hát a flóra maradj, és akkor hallod. Köszönöm, elnök úr. A 13-as részenkéti szavazást kérném megszavazni. Oké. Okay. There's a rejection with amendment 13. Ó, tehát a, most megszavazzuk a 13-ason kivéve a többi, tehát a 13-as nélkül blokkban szavazunk. 10, 11, 12 és 5. Erről szavazunk, erről a négyről. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos, hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetvenhármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 34-5-6 blokkban. Tartoz, vagy elvetés van esetleg? Nem? Akkor szavazzuk meg ezt a hármat. 34, 35, 36-ost. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. 16-os. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. 74-es Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 37-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 8-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 9-es. Mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette A tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as, 18-as együtt, együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, Tartózkodás? Elfogadva. 18-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 19-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 38-80 együtt megy mellette, ellene, Tartozkodás? elfogadva. Huszas. mellette, ellene, Tartozkodás? elutasítva. Huszonegyes. mellette, ellene, Tartozkodás? elutasítva. Elnök úr, Nézzük meg, hogy nem lehetne 19-től -e 23-ig blokkban szavazni. 19-től 23. 19 25 24 A Költségvetési Bizottság 19 21 22 23 20 23 együtt. Van esetleg ellenvetés? Jó, mellette? ellene Tartaszkodás elfogadva. 24-es mellette ellene Tartaszkodás elutasítva. 24 a ellenőrzés mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 26. Mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 25. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Nem, elvetettük, bocsánat. 39. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27 a kobutó. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 40. Mellette, ellene, tartózkodó. Tar- elfogadtuk. 26. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 28. Mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most a preambulum bekezdésekre vonatkozó szavazások jönnek. Egyes a budget részéről mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Szóbeli módosító Álvaró részéről. Mellette elleme. tartózkodók, elvetettük. 42-es módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 8-as kompromisszumos módosító mellett, ellene, bocsánat, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig 44-es módosító. Nem, 45-ös módosítóra szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel. A 45-ösre szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 16 mellette, 15 ellene voksolt. Közben kiáltás mikrofon nélkül történik. Nem működött? kérdezi az elnök. Hiba volt? Álvar úr és szavaz. Tehát 16-16 ellen. Akkor most mit csinálunk? Ön ellene szavazott. Te 17-16 ellenében? 16-16? I mean, no. listen, listen, listen, listen. I'm counting one vote. Tehát egy szavazatot hozzá kell adnom Álver úr támogatóihoz, egyet meg az ellenszavazókhoz Karádza Bildasszony részéről. Tehát 15-16 ellen. Elnök úr, ha 16-16, akkor elutasítottuk. A szabály szerint egy előszavazat esetén elutasítottuk. Nézzük meg még egyszer talán. Elnök, akkor nézzük meg, igen, nézzük meg még egyszer. Ellenőrizzük. Tehát a 45-ös módosítóra újra megnyitom a szavazást. Now le... Lezárom a szavazást. I'm so sorry, Sophie. Bocsánat, Sophie. So, now it's, now it's 16. 16. 15 mellette 16 ellen szavazott tehát. Akkor tehát elvetettük. Sajnálom, Álvaro úr. Akkor most pedig kettes módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes a kobu részéről mellette ellene tartózkodók elvetettük. Négyes módosító. Hármas, bocsánat, hármas módosító jelentéstevő tollából mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most jön a négyes, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, nem. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes kompromisszumos módosító mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. A Kubu hármas. mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes a kobu részéről mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 41 végül mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor a végszavazást kezdjük meg elektronikus rendszerben a szöveg egészére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-en mellette voksoltak, hárman ellene. Én módon az orientációs szavazás sikerrel átment a jelentés, gratulálok a jelentéstevőnek. Elnézést! Itt ülök, itt ülök, elnök úr. Az utolsó volt szavazásnál véletlenül nemmel szavaztam, holott igennel akartam, kérem, így jegyezzék le jegyzőkönyvbe. Elnök, van erre mód? Ha én akkor kérem. Tehát egyre kevesebb ellenszavazat volt a, végszavazásnál. Köszönöm. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és köszönjük a szavazáson való részvételt. Most pedig a következő napi rendi pontunk. Mivel elhalasztottuk az Izlandal és Norvégiával megállapodásra vonatkozó napirendi pontot. Egyből az újon elfogadott napirendi pontra ugrunk, mely az Európai Unió stratégia a roma, romák integrációja tárgyában. Egy munkadokumentum bemutatása történik most meg. Ez pedig a, ennek érdem, értelmében módosítottuk a napi rendőpontunkat. Járók a Lívia jelentéstevő, aki bemutatja a témáról szóló munkadokumentumot. Egy tanulmányt várunk ebben a témában, melyet ennek az előzetes eredményeit bemutatják majd a szerzők október 26-án a szakbizottság következő ülésén. Most pedig járok a Líviának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Kedves képviselőtársa! a nem lefordított, tehát franciára és német nyelvre még nem lefordított munkadokumentum van előttünk. Úgy terveztük, hogy már lefordítják mostanra. Sajnos azonban nem készültek el ezek a fordítások, de úgy tájékoztattak, hogy október 15-ére elkészülnek. Ahogy az elnök úr is bejelentette, ha bármi oknál fogva nem tudjuk ma befejezni a munkadokumentum vitáját ma, akkor lesz fél óránk még erre, október 26-án, amikor megkapjuk a, a tanulmány úgymond köztes eredményeit, mert tanulmány révén sokkal jobb képet nyerhetünk majd a témáról. Tehát mihely is befutnak ezek az úgymond köztes értékelési eredmények, melyek alapján véglegesítem majd a dokumentumot és a jelentéstervezetet. És azt reméljük, hogy a jó minőségi fordítás érdekében lesz idő 15 és 16-a között. Tehát ahogy megkapjuk a végső tanulmány eredményeket, a tanulmány eredményét, akkor fogjuk véglegesíteni a jelentéstervezetet, annak érdekében, hogy 26-án, meg november 30-án már megtárgyalható legyen a szakbizottság körében, pont akkor, amikor ugyebben a témában a, a szakbizottságunk meghallgatás is szervez. Tehát fontos dátumok ezek a tématárgyalása szempontjából, és ezek segítenek bennünket abban, hogy a legjobb minőségű anyagok készülnek el, mielőtt december elején a módosítókat mérlegeljük majd, és egyeztetjük. Ezen határidők lehetővé teszik szakbizottságunk számára, hogy december 9-i szakbizottsági szavazni tudjunk a szövegről, és a lehető legoptimistább időzítés szerint a következő plenárison már, már szavazható lesz. Azért vázoltam ezeket a határidőket, hogy, hogy tisztában legyenek vele. Persze csúszások beállhatnak a fordítás meg egyebek miatt, de reményeink szerint a decemberi plenárisra elkészül a, megszavazható dokumentum. Ezen szakmai vagy technikai ügyeken túl még egy dolgot fűznék hozzá a témához. A két munkaanyag pontosan taglalja álláspontomat, meg mondandómat e kérdésben, tehát olvasható, bár ezek még nincsenek teljesen kész a fordítás miatt, mint mondottam. A múlt héten, tehát már két hete találkozunk a civil társadalom képviselőivel, folyamatosan tárgyalunk a munkadokmentumról, és reméljük, hogy az árnyék előadókkal is le tudunk ülni a következő napokban. Három árnyék előadónak nem volt megfelelő az ehet időpont, múlt héten sem tudtunk időpontot találni, de, de Gönc azt mondta, hogy ő neki most már jó lesz ez a hét, a többieknek nem. Úgyhogy valahogy mindenkit meg kell szervezem, hogy a lehető leghamarabb beszerezzem, vagy megismerjem az árnyék előadók véleményét az pontokkal kapcsolatban, tovább tudjunk lépni. Ám a többi képviselő érdekében, akik talán nem annyira közelről kísérik figyelemmel a, a dokumentum alakulását, most fontos, hogy a civil szervezetek is belássák és értsék, hogy ez a jelentés, ha csak a korábbi négy-öt már a parlamentál megszabadott dokumentum, úgy ezek nem minden romákkal kapcsolatos kérdést fednek le, mert az eddigi négy-öt dokumentum nagyon részletesen szólt különféle tényezőkről, amelyek a, az elszegényedés összetevőit, hátterét adják, de ez a jelentés, mint a három évvel ezelőtti roma nők sorsára szóló jelentés is, alapvetően azt a, abban a körben mozog, amelyet meghatároztunk néhány évvel ezelőtt, hogy milyen közösségi cselekvési tervet lehet közösségi szinten létrehozni a romák érdekében, ez a dokumentum is ebben a körben mozog, és a tanulmány révén azt reméljük, hogy még pontosabban meg tudjuk határozni azt a jogi alapot, melyre támaszkodva vizsgálhatjuk a kérdéskört, és ez talán a legfontosabb üzenet, amelyet a szakbizottságunkban is világosan kell látnunk, hogy ennek alapján a tanács felé is határozott, meg a bizottság is határozott jelzésekkel élhessünk a cselekvés érdekében. Köszönöm az együttműködésüket, remélem, hogy minden képviselő támogatni fogja, minden szakbizottsági tag ezt az anyagot, és van még két hetünk, hogy bármi ilyen gondolatuk felmerül, akkor akár négy szemközti megbeszélés, vagy az árnyék előadókon túl a civil társadalmi szervezetek bekapcsolásával meg tudjuk ezeket tárgyalni, és mint mondottam, az árnyékadókkal szívesen találkozom ennek érdekében. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. We thank you. Köszönöm szépen, járok asszony, köszönöm szépen. Arra emlékeznék mindenkit, hogy több lehetőségünk nyílt ezt a témát megtárgyalni, méghozzá hosszasan. És azt hiszem, hogy ez lesz a helyzet október 26-án amikor a tanulmány előzetes eredményeit teszik közzé, a bizottság kezdeményezte ezt a tanulmányt, és lesz még lehetőségünk, hogy bele a részletekbe. Tehát a mai vitán kicsit mindenki fogja magát egy kicsit vissza. Valóban a munka dokumentumról legyen csak szó, amiről most hallottunk Járóka asszonytól a jelentéstevő részéről esetleg a bizottság elnöksége szeretne talán szólni, mielőtt megnyitjuk a vitát, hiszen több kolléga jelentkezett, a bizottság kíván-e szólni. Úgy látom, hogy nem. Akkor megnyitom a vitát. Fixström asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ebben a nagyon fontos témában végre készült dokumentum. És folytathatjuk a jelentés készítését, ahogy ezt a Libe el is határozta. Ez a jelentés már tegnap tavaly is előkerült. A munkadokumentumok hasznosak, hiszen lehetővé teszik számunkra, hogy fontos munkánkat elindítsuk. De a munkadokumentumok csak a szociális, társadalmi, gazdasági kérdésekkel foglalkoznak. Az ADE frakció nevében sajnálatosnak tartom. Számomra ellentmondás, miközben kitoloncolnak emberek, etnikai adatbázisokat állítanak fel. A tanács olyan rendelettervezeteket dolgoz ki, amely rézzel kereskedő, bűnöldöző bandákról szól. Szerintem ez égbe kiáltóan elfogadhatatlan, elnök úr úgy tűnik, hogy mindannyian a homokba fogjuk fejünket, nem figyelünk erre. Én azt kérem a jelentéstevő asszonytól, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéskörrel, és segítse az Európai Parlamentet abban, hogy nézzük meg, hogy mennyire jogszerűek a tagállami intézkedések, hogyan használják fel a pénzeket, az EU forrásokat, és milyen hatásaik vannak. Mi a helyzet a lakhatással? Mi a helyzet a szabad letelepedéssel, a diszkriminációval, a szegregációval? Mit tehet az Európai Parlament? Annak érdekében, hogy valóban a roma integrációról lehessen szó, nem csak társadalmi integrációról. Nagyon fontos a jogalap, a jogi diszkriminációtól mentességre kell törekedni, a szabad mozgásra. Az ALDE csoport egyébként így tudná csak támogatni a jelentést. Szerintünk, ha nem így járunk el, szinte hasztalan lesz az egész jelentés, ha nem kerülnek bele ezek az említett elemek elnök. Gönc asszony. Köszönöm szépen. Két aspektusát emelném ki a jelentésnek. A legfontosabb. Szeretném üdvözölni a jelentést. Tavaly szeptember-október óta várjuk a jelentést. Nagyon fontos, hogy legyen valami az asztalon, amit módosíthatunk, amin dolgozhatunk nem sokára lesz egy találkozó az összes érintett árnyék előadóval. Léviának több lehetőséget kínáltam fel arra, hogy találkozunk. és szívesen bele is kezdenék ebbe a munkába. A munkaügyi foglalkoztatási bizottságban is született döntés azzal kapcsolatban, hogy a ö, foglalkozásügyi bizottság is véleménykészít, és én leszek ennek a véleménynek a szerzője. Szerintem nagyon fontos, hogy mindkét aspektust megnézzük ahogy Cecília is említette, ugye van szó a diszkriminációról, a szabad mozgás, a, szabad, a mozgás szabadságról tetszik. Ugye van a mi megközelítésünk, és van a szociális foglalkozás ügyi megközelítés is. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk a jövő érdekében tevékenykedni, hogyan lehet lépéseket tenni, amelyek valóban segítik a roma közösséget. Ami az időpontokat illeti, a foglalkozásügyi bizottság elég szorosnak látja ezt a ö, tervet. A foglalkozásügyi bizottságnak több időre van szüksége. Mi azt szeretnénk, hogyha a módosítók leadási határideje december közepén lenne, nem ö, úgy, mint a tervezett határidő, ezt előirányozza időt kell hagyni a viták meg, a módosítók megvitatására. Meg kell vitatnunk ezt a kérdést a civil társadalom képviselőivel. Nagyon fontos, hogy megvitassuk velük, hiszen nagyon aktív civil társadalomról és szervezetekről van szó. Azt hiszem, hogy a foglalkozásügyi bizottságban január 25-én jóval tudjuk hagyni az egészet. Ezzel egy kicsit az egészet kitoljuk, mert látjuk ugye a fordítási kérdések is persze közel játszanak, de szeretnénk január végére lezárni. És azután tudjuk meghatározni, hogy mikor lehet a plenáris elé bocsájtani szavazásra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kele asszony. Köszönöm szépen. Én egyetértek Cecilia. Nem Malmström, hanem Wikström asszonyjal. Freudi elszólás volt persze. Nos, ami a diszkrimináció gondolatát illeti, szerintem ez hiányzik a jelentésből. Az a kérdés, hogy a jelentésben hogy fog ezzel a kérdéssel megbírkózni. Tehát nem csak arról van szó, hogy nincsen integráció, nagyon erős diszkrimináció jellemzi a romákhoz való viszonyulást. Nagyon fontos ezzel foglalkozni, jogi és egyéb eszközökkel véget kell vetni a diszkriminációnak. Ezt, viszont, ezt a pontot nem látom a munkadokumentumban. Nyilván a jelentés majd változtathat ezen. Ami az ütemtervet illeti, Nos, hát arról van szó, az integráció két oldalról működik. Azt mondjuk, hogy a, a roma közösségnek kell ezt, meg azt, meg amazt elérnie, megtennie, de mi a nem roma lakosság feladata. A nem roma ö, emberek meg kell változtassák ö, a romákhoz való viszonyukat, hogyan lehet elősegíteni a roma gyerekek iskoláztatását. Nem azt kell mondani, hogy most tíz évig kötelezően iskolába járnak a gyerekeitek, hanem példákkal kell szolgálni nem csak őket kell arra kérni, hogy integrálódjanak, kölcsönösségre van szó. Kleisz úr. Mm, köszönöm szépen, elnök úr. Rövide fogom mondandómat. A munkadokumentumban, amelyet járókonszony készített, azt látom, hogy tárgyilagosabb nyelvezet található, mint a plenáris állásorolásban. Ezt pozitívumként értékelem. És nagyon jó, hogy olyas valami hangzik el, amely az a kapcsolatos, hogy mi a nem integrálódás ára. Szerintem a szöveg hitelessége erősödne, ha valamit mondanánk arról, hogy a romák maguk magukra vállalják a felelősséget. Még mindig egy oldalú a vita, Beszélünk a problémákról, a problémák kapcsolódnak a diszkriminációhoz, és különböző szakértők Hollandiában és Flandriában már bemutatták ezt. A, az, hogy a roma közösségében vannak olyan pontok, amiket módosítani kell. Ugye az iskolából kikerülők, akik keveset járnak iskolába, akik nem eleget járnak, nem járják köziskolát, hanem kimaradnak. A fiatal lányok kényszerházasságban kerülnek, a gyerekeket arra kényszerítik a szülők, hogy kódulni menjenek, tehát arra kényszerítik a gyerekeket, hogy bűnözzenek, és szerintem a jelentés hitelesebb lenne, ha ezeket a pontokat is megvitatnák. A romáknak is felelősség teljesen kell eljárni. A romáknak nem csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt gondolom, hogy kiváló alkalom ez nem csak a mi számunkra, hanem az egész Európai Unió számára, hogy megpróbáljuk az európai romák integrációját elősegíteni. Ne felejtsük el azt, hogy, az, hogy a romák is európai állampolgárok, európai polgárok, akár tetszik ez, akár nem. Tehát meg kell oldanunk a problémát, és tudjuk, hogy nem lesz könnyű ez a feladat. Én úgy vélem, hogy a munka dokumentumban arra kéne koncentrálni, hogy a, a romák származási országaiban milyen gazdasági és szociális jellegű problémáik vannak. És hogy a romák nem azért hagyják el hazájukat, mert itt tartja kedvük, hanem azért, mert szegénységben élnek. arról is kell beszélni mindenképpen a munkadokumentumban, hogy nagyon sok roma gyerek idő elett ott hagyja az iskolát, kimaradnak. Olyan országokban, mint például Románia, Románia az iskolából való kimaradás aránya a roma közösség nevében, a roma közösség esetében a legmagasabb. Egyébként Romániában nagyon sok gonddal találkoznak a roma közösségek, például az egészségügyi ellátás nagyon nehézkes, aztán a munkahelyekkel kapcsolatban is nehézségeik vannak, hiszen nem csak a romáknak, hanem a nem roma, romániai állampolgároknak is nagyon nehéz elérni azt, hogy alkalmazzák őket. Tehát mindenképpen az életkörülményeket, az életszínvonalat növelni kell egy némely tagállamban annak érdekében, hogy ne a romák legyenek a legszegényebbek, legszegényebbei. Köszönöm, Papa Nikola úr következik. Köszönöm szépen. Ami itt van munkadokumentum előttünk, nagyon jó kezdőlépés a vitához. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a romák kérdése összetett. Beszélünk az európai polgárokról, akik olyan polgárok, akik más nyelvet beszélnek, más kultúrát ápolnak, más hagyományokat, más vallást is olykor, és ez bonyolítja ezt a kérdést amelyet kezelnünk kell. Ami nagyon fontos, az az, hogy ebben az időszakban, amely megnyílik előttünk, találjunk olyan konszenzust, amely valóban hozzájárul. a asszonynak köszönöm, amit eddig tett, és köszönöm, amit ezután fog tenni. A konszenzushoz járul hozzá nagyban olyan légkört kell kialakítani, az megvalósítható. Tudjuk, hogy járok a mindig nagyon is kiegyenlített módon közelíti meg a kérdéseket, és az asszony, önnek valódi felelőssége van, és ennek tudatában is van. Önnek a mi gondolatainkat kell úgymond megfelelő mederbe terelnie és koncentrálnia. Már vitáztunk erről a kérdésről, már nem először vitázunk erről. Az nagyon fontos, hogy ugye azt mondjuk, hogy ne legyen diszkrimináció, vannak jó példák a e, roma közösségben, ezeket kellene kiemelni. És a példaértékű a roma ö, e, integráció a mások számára is bátorítólag hatna. Nagyon fontos az integrációs modell, a párbeszéd, lehet, hogy egy párbeszéd segítségével más konklúzióra, konklúzióra jutunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Euh, Nagyon gyorsan, elnök úr. Az elmúlt hetek, napok eseményei egy általam jól ismert tagállamban. Nos, hát ezek az események azt hiszem, hogy mindenkit megmozgattak, ennyi előnye talán volt ennek az eseménysorozatnak. sorozatnak ami a roma közösség beilleszkedését illeti. Nagyon fontos téma. Sajnálatos módon azt gondolom, hogy különböző értelmezési lehetőségek vannak, sok általánosítás is van. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri konkrétan, eh, hogy milyen különböző adatok vannak, ennek a kérdésnek milyen összetett elemei vannak, és nagyon fontos a konkrét, világos javaslatok bevezetése, amelyek időben is megfelelő ütemezések kerülnek. Azt gondolom, hogy ha körültekintően járunk el, akkor elkerülhetjük, hogy az egyes tagállamok kényük kedvére értelmezik ezt az integráció kérdését. Nagy figyelmet szentelek a különböző javaslatoknak, amelyek készülnek ez a jelentéshez. Azt gondolom, hogy még túlságosan korai fázisban vagyunk. Remélem, hogy a szöveg, ami majd elkészül, valóban előre viszi majd a dolgokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bauer asszony. So much for... Köszönöm a lehetőséget és a köszönet, Lívia, a józan megközelítésedért. Úgy tűnik számomra, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk a közös roma stratégia mindenki számára elfogadható alapjait, és a legutóbbi fellémények is erre utalnak, mindenképpen egy közösségi stratégiára van szükség. Nem Románia, vagy Szlovákia, vagy magyar, vagy a spanyol romák ügyéről van szó, hanem európai közösségi fellépésre van szükség, hogy megoldjuk ezt a kérdést. És úgy tűnik számomra, hogy ahhoz, hogy elkerüljük tehát, hogy minden ha mindent bel akarunk zsúfolni, minden roma kapcsol, kérdéshez kapcsolódó kérdés egyetlen jelentés keretében, akkor egy egy végeláthatatlan kívánságlistára jutunk. Ezért fontos az, hogy világos határvonalat húzzunk a között, hogy miről szólhat a stratégia, mit tehet és mit kell tegyen Európa. Az európai polgárok, az állampolgárok ezen csoportja kapcsán, és mi a rendvédelemhez tartozó kérdések sora. Mi az tehát, ami az európai jogalkotás feladata, és mi az, ami a, a jogalkalmazók feladata. Teljesen, tehát két különálló kérdéskörről van szó, és úgy gondolom, hogy a kettőt nem szabadna összekevernünk. Thank you. Köszönöm, Baszkürt asszony a szó. Thank you, well, voorzitter. Uh, ik Köszönöm, elnök úr. Nem akarom megismételni azt, ami elhangzott már, néhány új pontot szeretnék inkább felvetni amit Balrasszony az imént említett, hogy mennyire fontos az, hogy világos határvonalat húzzunk két különálló kérdéskör között. És aztán az alapjogokról is szólnunk kell. Ugye tizen, több mint 12 millió emberről van szó, akik az EU területén szétszorva élnek, és a, a társadalmi integráció kérdésére is gondolnunk kell a Szociális Szakbizottságra is tartozik ez. A munka dokumentumban hiány érzékelek, és fogok erről beszélni, méghozzá a romák képviseletének kérdéseit nem taglalja elég mélyen. Ha a stratégiát akarunk kidolgozni, az olyan kell legyen, ahol az érintett népességcsoport is részt vesz annak kilakisában, kérdésebben. Az Európai Bizottság már régóta ígéri ennek tetőalahozását, de gyakorlatilag nem, minden, nem sok minden történik ennek kapcsán. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a roma, romák mindig a legegyszerűbb megtalálható bűnbakok. Fontos tehát, hogy ezzel kapcsolatosan is lépés történnek stratégiai lépések. És, mint mondottam, fontos, hogy közösségi szinten jön létre stratégia, nem szabad azon megfeledkezünk azonban arról, hogyan tudunk együttműködni a tagjelölt államokkal is, hiszen a Balkán, a Nyugat-Balkán térségében is fontos elemei találhatók a roma közösségnek, és el kell kerülnünk végsősorban azt is, ami mondjuk Boszniában történik. Nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt, azonban arról gondoskodnunk kell, hogy valóban használt lássák végsősorban ennek a stratégiának maguk a romák. Köszönöm szépen, ha nincs további megjegyzés, járok hozzá, és esetleg szeretne valamit mondani ezzel kapcsolatban? Thank you, Mr. Chair. Maybe just very shortly, because I can see the time. Röviden mondom, mert látom, hogy kevés az idő. Nagyon szépen köszönöm a nagyon is értékes hozzászólásokat. Néhány új dolgot is hallottam. Én követni fogom az önök javaslatait, ami a jelentés tartalmát illeti. Én, amit elmondok már a jelentésben, az én feladatom az, hogy elmondjam, hogy miért kell európai roma stratégia. Én azt mondom ez, hogy kell, és ezt szeretném mondani, hogy miért. És a másik dolog az, hogy megfogalmazom, hogy mi legyen a stratégiában. Azt szeretném kérni a képviselő kollégáktól, hogy erre összpontosítsunk. Jogi keretet kell képeznünk, amikor diszkriminációról beszélünk, akkor természetesen itt nagyon fontos az több pontot emelek ki. Nagyon fontos az irányelv végrehajtása. A helyes végrehajtása egy olyan helyzethez vezetett volna, amely több problémát is megoldott volna. Ez meg lehetett volna előzni az emberi jogi ö, problémákat, a jogsértéseket. Én éppen ezért szeretném, ha nagyon erős eszköz lenne ez a stratégia, ami valóban jogilag is hatékony lenne. Azért is, mert ugye megtanultuk, a tolmácsáska, megtudtuk, hogy bizonyos szószám adott, nem ezen túllépni. Nagyon fontos, hogy egy olyan eszközöz, eszközt hozunk létre, ami valóban beváltja küldetését. Szerintem ez nagyon fontos, és szerintem a legfontosabb öt pont az a jogalap, egy válságtérkép, ahol látjuk, hogy hol vannak a leginkább érintett területek, komplex fejlesztési projektek kellenek, ezeket még nem látok eddig, változások kellenek, a stratégiai, regionális, területi megosztásban nagyon fontos üzenetet kell megfogalmazni a regi bizottság, ugye az illetékes bizottság, nekik is meg kell fogalmazni egy ö, sor dolgot, például ezzel bizonyos térképpel kapcsolatban. Aztán azok az akciótervek, amelyeket az országoknak kellene kidolgozniuk, ezen térkép alapján, a szükségetek alapján, ez lesz az európai Roma stratégia: Térkép plusz akciótervek. Itt a fő feladat az, hogy a bizottságot, a tagállamokat felkészítsük arra, hogy megfelelhessenek a vállalat kötelezettségeiknek, annak, amit megígértek. Én, ha lehet, a jelentés hatáját valóban erre korlátoznám, arra, amiről az előbb beszéltem, de egyetértek, hogy vannak nagyon fontos aspektusok, amelyeket meg kell említeni. Nagyon fontos az a gazdasági követelményrendszer, amit két évvel ezelőtt Kósáni Kovács Magda helyesen dolgozott ki a foglalkozásügyi bizottságban. Én az ő jelentésére alapozom saját véleményem egy részét is. Nagyon fontos a foglalkoztatás, illetve a nemek kérdése. Ugye a Nőjogi Bizottság dolgozott ebben a témában. A Regi Bizottság az összes regionális kérdést is kidolgozza a bizonyos válság térképekkel kapcsolatban. A többi szakbizottságnak igenis lesz beleszólása ebbe a jelentésbe, nagyon fontos az ő véleményük. Van még egy aspektus, amelyet önök között többen említettek, ennek a csoportnak a jogairól és kötelességeiről. Arról, hogy a, a romákat hogy lehet bevonni, vagy a nem romákat, ahogyan említettem. Mint említette, igyekeztem egyensúlyt teremteni a jelentésemben, akkor is, ha lesz roma stratégia, csak azt jelenti, hogy a siker csak 10%-os. További 20% jöhet a tagállamoktól, egy további 20% a helyi polgármestertől, és 50% a romákon magukon múlik, amikor a helyi megvalósítás, monitoring kérdését nézzük ezen programok esetében. Moszkolt asszony, amikor azt mondja, hogy az ön rendelkezés, a képviselet, érdekképviselet, nagyon fontos, persze, hogy a roma közösség felvállalja az érdekképviseletét. Így működik ez a stratégia. Amikor elkészül ez a keret, amelyet készítettem, azt hiszem, azt jelenti majd, hogy nagyon sok más bizottságból érkező jelentés is fontos szerepet játszik, hiszen az Európai Parlamenti Szakbizottságok jelentései hozzájárulnak a bizottság munkájának javításához, és nagyon fontos, hogy egy erőteljes jogi keret alakuljon ki. Nagyon sok nyitott kérdés van még, de én úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel megmutathatjuk az irányt, a keretet, amelyben sikerre vihető ez. Együttműködünk mindenkivel, a jelentést meg kell erősíteni. Azt kell mondja a jelentés, hogy mit tegyenek a romák, mit tegyenek a nem romák. Ez a jelentés mindkettő kérdésre válasz. Ami a tagállami politikát, a tagállami politikai döntéshozókat illeti, nagyon fontos, hogy legyen egy keret, amelybe betölthetik az egyes tagállamok saját programjaikat. Világosan meg kell fogalmazni ebben a jelentésben, hogy sokkal többre van szükség, mint egy jó bizottsági javaslatra, vagy néhány tagállam kiváló jelentésére. Sokkal többre van szükség, és amire szükség van, nos, hát az az a mi fejeinkben, ami kezünkben van, azon döntéshozók kezében, akik az egészségügy, az oktatás, a lakásügy, a munkahelyteremtés területén dolgoznak, és a kisebbségek segítésében és akkor lehet sikeres, ha mindenki együttműködik, nagyon szépen köszönöm az önök ötleteit. Kérem szépen, úgymond rohamozzanak meg, rohanjanak le az ötleteikkel. Jó. Mrs. Darokan, Darokan. Köszönöm szépen. Megköszönöm Járóka Líviának a munkáját, és az összes kollégának is, aki hozzászólt. Figyelmük ajánlom, hogy a LIBE szakbizottság napirendjén ismét felelhető lesz ez a napirendi pont október 26-án. Most térjünk át a következő napirendi pontra, a hetesre. Meeting. It's about the extension of the... Egy irányelv hatájának a kiterjesztéséről van szó, a 2003 per 109 irányelvről a nemzetközi védelmet élvező személyekre személyekről szól ez, rájuk szeretnénk kiterjeszteni. Claude Morás ennek a kérdésnek a jelentéstevője meg fogjuk rövidesen őt hallgatni arról, hogy a húzamos tartózkodásig e- engedélyen rendelkező jogállást kiterjeszthetjük-e a menekültekre. Múlt héten sor került az tevő között egy konzultációra, illetve előkészítették az első trialógust. Erre majd október 12-én kerül sor egyébként, ez holnap lesz. Tessék, ma elsíron következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a legutóbbi idők legjobb árnyék jelentéstevői találkozójára került sor. Ez kiváló hír, hiszen meg tudunk felelni az előzetes elképzeléseknek, hogy a belga elnökség alatt elvégezzük ezt, elvégezzük a dolgunkat. Alapvetően két kérdésben kerestük a kompromisszumot a legutóbbi ülésen családtagok kérdésében, kérdésében, tehát, hogy van egy joguk arra a családtagoknak, de nem kötelességük, hanem joguk, hogy kövessék a családtagjaikat ki parancolás esetén. Sargentini asszony és a többi jelentéstevő, árnyékjelentéstevő egyetértettünk, úgyhogy ez mindenképpen nagyon fontos. Beszéltünk például a családi erőszakról, és a tárgyalások során arra jutottunk, hogy nem lehet arra kényszeríteni a családtagokat, hogy a kitoloncolt személyt kövessék. A második dolog. Volt két kompromisszumos módosítás a harmadik országban történő kitoloncolásról. Én magam Marina javasoltuk ezt azért, mert a kvalifikációval kapcsolatos 21-es cikk értelmében ez lehetővé válik. Mi úgy véltük, hogy nagyon fontos, hogy a két, hogy a két szobafogó tagállam egymással egyeztessen, ez egyfajta védzáradék. Úgy gondolom, hogy minden vitás kérdésben előrelépés történt közöttünk, és a holnapi trialógusra felkészültünk. Ami a tanácsot illeti, azt a problémát próbáltuk megoldani, hogy mi számít húzamos tartózkodási, húzamos időnek, mit jelent pontosan az, hogy mi alapján tám- számolja ki a tagállamok azt, hogy meddig tartózkodik egy ország területén a menekült. Ezzel kapcsolatban pozitív eredményre jutottunk az árnyékjelentéstevőkkel. Szeretném megköszönni nekik is, illetve a néppárti titkárságnak is a munkát. Nagyon jól előkészítettük mindent a holnapi triológus elnök. Köszönöm, Morális úr. Most pedig a kollégák következhetnek. Vikström asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én is árnyék vagyok Morás úr Dream Teamjébe. Hálásak vagyunk azért, hogy ilyen nagyszerűen és ilyen gyorsan dolgozott, és egyeztetett velünk. Örülök annak, hogy a parlament erőteljesen kiáll amellett, hogy az idő a mentem jog vagy számítása attól kezdve számít, hogy egy menekült először kért menekült státuszt. Nos, hogyha kitoloncolás történik, tehát például egy tagállamban büntetendő cselekedményt követel a szobaforgó személy, akkor a családtagok, és kitoloncolják, akkor a családtagoknak nem feltétlenül kell vele tartaniuk. Elképzelhető az is, hogy bizonyos esetekben ez nem a családtagok érdekét szolgálja. Itt, itt is támogatom a jelentéstevőt ebbéli ajánlataiban vagy elképzeléseiben. Remélem, hogy ez a jelentést, ezt a jelentést széles körben támogatják majd, illetve a trialógus is sikeres lesz. Még egy dolog. A tanácsal egyetértésében, a tanácsal való egyetértésben azt gondolom, hogy a menekült csomag egyéb darabjai, egyéb jelentősei is pozitív sorsra jutnunk, jutnak, és így a 2012-es határidőig sikerül ezt a csomagot véglegesíteni. Köszönöm még egyszer, és sok sikert kívánok a holnapi triológusra. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én is vagyok, árny, én is egyik árnyék előadó vagyok a néppárt nevében. Amit Marez úr említett, nagyon szépen köszönöm megközelítését, amely konstruktív volt, az árnyékeladók ülésen múlt héten valóban lehetővé tett, hogy kompromisszumokat találjunk, amelyek kiegyenlítettek. Nem szeretnék sok mindent hozzátenni ahhoz, amit e, már elmondtak a kollégák. A két kompromisszumról szólnék esetleg, amely a családtagok kitoloncolását illeti. Nagyon fontos, hogy a családtagok visszafogadása, illetve nem visszafogadásnak kérése, amely ö, személyek esetében adott, hogy elismerik a jogosultságot, olyan fontos, hogy a hatályos szabályokat alkalmazzuk. Itt megfelelő kompromisszumot találtunk, és ehhez gratulálok magunknak. Amikor egy harmadik országba való kitoloncolásra van szó, a kompromisszum, mondhatom, hogy nagyon is kielégítő, hogy legyen konzultáció a tagállamok között annak kétekben, hogy megtudják, hogy esetleg üldözni fogják-e a harmadik országban, amelybe visszaküldenék. Szerintem nagyon jó, hogy legyen ilyen konzultáció. Nagyon fontos a 21-es 2004 per 83-as irányelv értelmében. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek kiváló munkát, remélem, hogy gyümölcsözőek és hasznosak lesznek a tárgyalások. Jó lenne a három intézmény között valóban konszenzusra találni, nagyon jó, hogy valóban a menedékjogi dossziéban így egy fontos lépést teszünk előre. Madame Nelcseva. Köszönöm, Nelcseva asszony. További jelentkezőt nem látok, ki hozzászólna a vitához. Sem az Európai Bizottság, sem a belga elnökség képviselője sem kér most szót. Akkor ennyi. Úgy tűnik ez kifejezi az elégedettséget, a háromoldalú párbeszéd, illetve az előadók találkozója kapcsán. És ha nincs ellenvetés, akkor a nyolcas naprendi pont. A következő a harmadik államok állampolgárinak, vagy a hontalanoknak nemzetközi védelmi kedvezményezettekként való szerepeltetésére vonatkozó minimum feltételrendszer jelentéstevőként Jill Lambert képviselő fogja bemutatni a jelentés tervezetet az irányelv tárgyában. Ez egyik fő része annak a menekültügyi csomagnak, melynek erre vonatkozó javaslatait most meghallgatjuk, és a későbbiekben pedig a bizottság és a elnökség is hozzászólhat, ha kíván, meg megnyitjuk majd a képviselők előtt a vita terét, most azonban nem asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Talán emlékeznek rá képviselőtársaim, mert legutóbbi szakbizottsági ülésen egy munkaanyagot beszéltünk meg, melyet a témában terjesztettem be, és amely a jelenlegi irányelv fő elemeit taglalja, és azokat a fő javaslatokat, amelyeket a bizottság terjesztett be az irányelv újra megújítása tekintetében. Az irányelv két kulcsfontosságú kérdéssel foglalkozik. Egyrészt a védelem két védelmet érdemlő csoportot határoz meg, azok, akik menekültügyi státuszt élveznek, illetve akik egyéb státuszban vannak, illetve a védelem tartalmát is taglalja az irányelv. Ez tehát a két fő szabályozott terület. A bizottság célja az volt, hogy a védelem tartalmi elemeit összevonja. Ezzel kapcsolatban különösebb módosítókat nem javasolok, mert a bizottság javaslatai egybeesnek a, a, azzal a gyakorlattal, amit a tagállamok többsége már amúgy is végrehajt, és így mi elfogadjuk a bizottság e, ebeli álláspontját. Persze képviselőtársamnak lehet ettől eltérő véleménye. Egy rikesztről van szó pusztán, tehát nem egy teljesen új irányelv e, írásáról, ezért korlátozott számú módosítást javaslunk. A, az indo, az áttekintési záradék indoklásában szerepel egy utalás, erre rámutatott a egyik képviselőtársunk, hogy ez a, a főszövegben volna ennek a helye. Az indoklásban vonatkozóan is vannak olyan módosítók, amelyek a, a nemre, illetve a nem identitásra utalnak, mint egy, egy társadalmi csoporthoz való hozzátartozás. És a 10.1-es D pont módosítása is ide esik, mely voltak éppen, vagy kisebb súlyú módosítónak tűnik első pillantásra, ám úgy annyiban, hogy egy ést vagy ra cserélne, aminek azért a kihatásai jelentősek. Az üldöztetés okai sorolja föl, hogy valaki olyan társadalmi csoporthoz tartozik, amely bizonyos saját, közös sajátságokkal bír, és ezért szenved üldöztetést. Vagy annak tekintik, úgy látják, hogy ide tartozik egy csoporthoz, a, azon a társadalom részéről, amelyben él az illető. Tehát ez hát nem kumulatív okok, hanem alternatív okok a tagállamok joggyakorlatában. Ezért javasoltuk a módosítást a 10D cégben. Aztán a gyermekek védelmét szolgáló módosítások is szerepelnek, ez még tovább erősíti a, a bizottság javaslatait. Itt van egy háttérben álló kérdés, mely a, a gyermekgondozás folyamatosságát erősíteni. Nem feltétlenül ebben az irányában kell ezt rendezni, fontos elem. A 17-es preambulum pontban pedig a bizottság a gyermekek jogainak erőteljesebb megfogalmazását javasolja, különösen nemzetközi egyezményekre való hivatkozás kapcsán. Én egy olyan módosítót javasolnék, amely föl is sorolja, hogy milyen elemekben erősíthető a végrehajtás tekintetében az irányelv. És javasoltam egy új cikket, a 2.1-es, amely közvetlenül kapcsolódik e preambulum ponthoz, és megjelenti azt a fő szövegtestben is így módon. Aztán vannak a kiskorúakra vonatkozó módosítók, a 2-es D cikkben a 10-es módosító, mely kiemeli, hogy itt bizonyos szerepkörök és bizonyos kérdések kapcsolódnak a, a, a kísérlet nélküli kiskorúak védelméhez. Aztán További kérdések merültek fel. A hetes cikk, illetve a védelemben szereplők köre. Van egy nagyon erősen meghonosodott nézet az UNCHR és az ENSZ többi szervezete, illetve sok más szervezet is ezt vallja, mi szerint a, a védelem garantálói csak államok lehetnek, más nemzetközi szervezetek nem. Ugyanakkor az irányelv megújítása megnyitotta annak lehetőségét, hogy tovább vizsgálódjunk ezen a téren, mert a tagállamok nem tekintik a kormányok kizárólagos felelősségének ezt. Tehát vannak ilyen kapcsolódó módosítók, tehát a hetes cikkel kapcsolatos. Például a hatos és hetes módosító, mely alapvetően a jogosultságot, a, a védelmet garantálókat határozza meg, nem csak azokban jelöli meg a garantálókat, akik képesek a jogállamiságot biztosítani, a, taná a tanácsnak ez a álláspontja egyébként, hanem mindazokat, akik számon kérhetők ezen cselekményeikért. Tehát itt egy kicsit szigorúbb, megkötőbb megfogalmazás érvényesülne, beletéve a számunk kérhetőséget is, ami számunkra fontos. A nyolcas cikk a belső védelem, tehát a, az államon belüli mozgást garantálása az üldöztetés esetén. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az észszerű teszt gyakorlatát szüntessük meg, és a hat eredményes és és gyakorlatban érvényesülő védelem elve érvényesüljön. Én a reasonable test, az észszerű eh, test formulát fenntartanám, ezt a civil, a, a terepen dolgozó civil szervezetek is támogatják. Tehát, mint mondottam, viszonylag korlátos számú a, javasolt módosítások eh, köre, mert egy, egy rikesztről van csak szó, amely megköti a kezünket, nem lehet tehát az irányelvet teljes mértékben újraírni, és vannak egyéb módosítók persze, amelyeket képviselőtársaim terjesztettek be, de azt hiszem a legfontosabbakat most sikerült kiemelnem. Köszönöm, Lambert asszony. Most pedig megnyitom a vita előtt a teret. Romero asszony az első hozzászóló. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, este es un texto... Köszönöm szépen, elnök úr. Ezen szöveggel kapcsolatban leszögezhetjük azt, hogy a bizottság előrelépett annak érdekében, hogy harmonizálja a tagállamok menekült joggal kapcsolatos fellépését, illetve hogy a védelmem is harmonizált legyen. Tehát szükség volt igenis az átdolgozásra, hiszen a menekült kérdéssel kapcsolatban ugye eddig eltérőek voltak a tagállami álláspontok. Ez az új irányelv Nos, leginkább arról szól, hogy hogyan kell átnézni, átdolgozni a menekült jogot, a menekült státuszt, hogyan lehet megoldani azt, hogy a, vagy a menekültek, vagy a, vagy a nemzetközi védelemre jogosultak egyforma jogokat élvezzenek. Ez lenne itt a lényeg. Labert asszony módosításaival alapvetően egyetértek, de nyilván ezeket még a továbbiakban meg kell beszélnünk. Például a védő ügynökök vagy munkatársak kérdését még mélyíteni kell, erről még el kell beszélgetnünk. Véleményem szerint. Lambert azt mondja, ugyan keveset próbál hozzátenni ehhez a szöveghez, de mindenképpen pozitív a fellépése, és megpróbáljuk elérni azt, hogy jó legyen az együttműködésünk, hogy még jobb legyen a szöveg. Nos, a menekült ügyi kérdésekben annyira eltérőek voltak a tagállami álláspontok, nem pusztán azért, mert eltérőek voltak, a, mert, mert e, e, bonyolultak az ezzel kapcsolatos normák, illetve más és más forrásból táplálkoznak a tagállamok, és Nyilván a határügyi helyzet is eltérő, nem minden tagállamnak van határa azonos országokkal, tehát eltérőek a határok. Nos, sok esetben a tagállamok intézkedései, fellépése, a történelem következményei, vagy a hagyományok, vagy az e- földrajzi elhelyezkedés következményei, de nagyon nagy általában az eltérés a tengeri vagy tengeri határokkal, vagy déli, Dél-Európában elhelyezkedő országokkal kapcsolatban. Ez nem nagyon jelenik meg itt. Talán majd a menekültügyi csomag végső stádiumában kerül ez elő. Remélem, hogy a jövőben sokkal konzisztensebb lesz majd a menekültügyi csomag. Köszönöm, hogy az elnök Papa Nikola úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok Lambert asszonynak, aki kiváló munkát végzett, nagyon kiegyensúlyozott jelentés készített. Kolmájel frakcióbeli kollégánk, aki az árnyék jelentéstevő, nincs itt, de a frakcióm nevében szeretném kérni az elnökségtől, hogy nem lehetne-e a módosítók határideit elnapolni. Elmondanám, hogy mi a probléma a mi frakciónkban. A legtöbb kollégánk holnap Portugáliába utazik. Ott lesz egy speciális tanulmánynap, és jövő héten ugye Strasbourgba megyünk, ezen a héten nem leszünk itt. A néppárt nevében kérem önt, hogy kapjunk még néhány napot, hogy valóban fel tudjuk dolgozni ezt a két témát, és hogy valóban hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez a szöveg minél hatékonyabb és jobb legyen. Thank you. Any other? Köszönöm. Köszönöm, van-e további hozzászóló javaslat? Nem lát A bizottság meg az elnökség részéről sem, hogy hozzászólna valaki. Tehát, tehát képviselőtársam, Papanek úr, a néppárt frakció nevében azt a kérést fogalmazta meg, hogy halasszuk el a módosítók benyújtásának határidejét, toljuk el. A jelentéstől egyetért ezzel a elfogadja ezt a kérést? Lambert asszony, volna ellenvetése? Nem, elnök úr, nem. Fontos kérdése van szó, és fontos, hogy minden frakció úgy érezze, hogy hozzászólhat a, a, a munkához. Így aztán én is azt kérem a titkárságtól, hogy halasszuk a határidőt. Úgy látom, több frakció képviselője felsóhajt, úgyhogy jó döntésnek tűnik. Elnök, köszönöm a megértését, a frakciók, a többi frakció sem gördítene akadályt e kérés elé, akkor elfogadhatjuk. És akkor a titkárságtól azt kérjük, hogy új határidőt határozza meg a módosítók benyújtására. Egyetértenek ezzel mindenki? Akkor ez a döntés született. Megköszönöm még egyszer a részvételt. Következő napirendi pontunk a 9-es számú. Az állampolgári kezdeményezés. Ez közel, nagyon fontos téma ez. Tehát lépünk tovább a 9-es napirendi pontra az állampolgári kezdeményezések címűre nagyon nagy súlyú kérdéshez, a közösség alkotmányos, új alkotmányos keretéből adódik, egy véleménytervezet készült el, amelyet az Alkotmánygyőszak bizottság, illetékesség körébe tartozik, valamint a Petíciós Bizottság is társult ehhez a szerepéhez, az eljárásant alapján, pontosabban az 50-es szabály alapján, egy cikk alapján teszi ezt. Egy új szerű eszközről van szó, melyet a Lisszaboni szerződést tett lehetővé, és mely révén az Európai Uniós állampolgárok részt vehetnek a demokratikus vitában, az Unióról szól demokratikus vitában és folyamatokban is. Az Európai Bizottság terjesztett be egy javaslatot, a parlament és a tanács elé az állampolgári kezdeményezésről, amely vonatkozó eljárásokat és feltételeket határozná meg, mely alapján az állampolgárok élhetnek ezzel, a gyakorlatban ezzel az eszközzel. Két fogalmazónk van a véleményre vonatkozóan, Gönc Kinga képviselőtársunk és Cecilia Wikström képviselőtársunk, akik bemutatják a szakbizottságnak ezt a véleménytervezetet. Meghallgatjuk őket először, és aztán megnyitjuk a vitát a témában. Kérem, tehát majd mindenki szóljon hozzá, aki kíván. Mivel elég sűrű a, a menetrend, a módosítók benyújtásának határideje holnapra, október 12 delére esik, tehát holnap délig lehet benyújtani a módosítókat. Talán Wikström asszony? Vagy Gönc asszony először? Gönc asszony a szó először. Cecilia-val megegyeztük, hogy én kezdem, ő folytatja. Egyetetünk azzal, amit mondott, hogy az állampolgári részvétel a a Lisszaboni szerződésből adódó leg, egyik legújabb, leg, legfontosabb újdonság a részvételi demokrácia gyakorlati megvalósítása szempontjából. Az EU tulajdonképpen negyedik intézményi szerve szervét adja ez az eszköz. Néhány javaslat született, mely a bizottság eredeti anyagát módosítaná. Az alapgondolat az volt, hogy az állampolgári kezdeményezés a lehető legfelhasználó barátabb legyen, hiszen nem túl egyszerű feladat egy millió lárást összegyűjteni egy kezdeményezés elindítására. Úgyhogy fő javaslataink eh, e- ez irányba törekednek, például az, amely a támogatás eh, korhatárának 16 évre való levitelét szolgálná, célozná meg. Ugye túl tudjuk a bizottság eredeti javaslatában az állt, hogy a, a legalsóbb korhatárt az adott tagállam választó jogához kössük. Ám mivel ez egy európai kezdeményezés, és mivel egyes tagállamokban 16 éves korban már lehet szavazni, még máshol 18 év, van ahol még magasabb a jogosultsági korhatár, ha egy közös minimum korhatárt szabunk meg, akkor az a 16 év lehetne. Egyik érvünk e mögött az volna, hogy mivel nem döntéshozatali folyamatról van szó, hanem egy kezdeményezési folyamatról, amelyet aztán majd követ adott esetben a jogalkotói szakasz. Ezért volna fontos és lehetséges, hogy a lehető leginkább bevonjuk a fiatalokat is az európai ügyekbe. Azt javasoltuk tehát, hogy a, a legalacsonyabb korhatár 16 évben kerüljön rögzítésre. És akkor a tagállamok közötti különbségeket is meg kerüljük így. Aztán még egy javaslat született a aláírások gyűjtésének hatája vagy köre. Az eredeti javaslat szerint a tagállamok legalább egy harmadárból kellene aláírásokat begyűjteni. A Lisszaboni szerződés szó szerint azt mondja, hogy az EU tagállamok nagy része, de ez lehetne akár egy negyed is. És azt javasoltuk, hogy egy negyed legyen csak, hogy egyszerűbbé tegyük az eleve nagyon magas egymilliós küszöb átugrását, tehát azt javasoltuk, hogy elég lehet a tagállamok egy negyedéből benyelíteni, mert ez megfelelne már a, a Lisszaboni szerződés megfogalmazásának. Aztán a aláírások gyűjtésének határideje tekintetében talán a felhasználó barátságot erősíteni. Négy évre terjesztenénk ki nem azt jelenti, hogy kötelezően négy évet kéne alkalmazni, pusztán azt, hogyha ha egy kezdeményező személy nem kap lobby szervezetektől és intézményektől támogatás, és reméljük, hogy lesznek ilyen valóban egyéni kezdeményezések, akkor a négy év bizony nem sok ahhoz, hogy egy egyén elkezdje az egymillió aláírás megszervezését. Aztán a jogosultság is vitatott kérdés volt. A javaslatunk szerint 5000 aláírással már elégséges volna ahhoz, hogy vizsgálja, vizsgáljuk a kezdeményezés jogosultságát. És ilyenkor elég volna egy tagállamból elvegyűjteni az 5000 aláírást, ahhoz, hogy a jogosultságot megvizsgáljuk. Ugye megint nagyon nagy fáradtság és költség lehet lefordítgatni a több tagállam nyelvére a kezdeményezést, és ennek nem sok értem a jogosultság megállapítása előtt. Tehát észszerűnek tűnik az, hogy viszonylag korán ejtsük meg a jogosultsági vizsgálatot, és ha az átment az a kezdeményezés, akkor lehet lefordítani és elkezdeni a, a nagy tömegű aláírás gyűjtését több tagállamban. Ugyanakkor a szűrő feltétlenül fontos, ezt fenntartjuk, hogy a komolytalan kezdeményezéseket kiszűrjük, ezért mondtuk azt, hogy hat hónapon belül azért ezer aláírást össze kell gyűjteni legalább, és az Európai Bizottság egy hónapon belül kell, hogy vizsgálja, nem két hónapon belül a jogosultságot. Ez is a szűrő szerepet erősítési. Kisebb változás, hogyha a kezdeményezés nyíltan, egyértelműen az Európai Unió alapelveit sérti, akkor elvetjük, illetve nem tekintetjük jogosulásnak. Most pedig átadom Ceciliának az online aláírás gyűjtése vonatkozó módosítókat, és aztán meghallgatjuk a képviselőtársai miért felelősségben az árnyék előadók véleményét mindzel kapcsolatban. Continue with, with the... Cecília folytatja az adatgyűjtése kapcsolatban. Most pedig a társ jelentés készítő, Cecília kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Kinga! A legfontosabb elemeket már kiemelte ebből a jelentésből. Ezt a lehetőséget arra szeretném megragadni, hogy emlékeztessek arra, hogy pár évvel ezelőtt, amikor a közvélemény az új Lisszaboni stratégia kapcsolatban negatív volt a tagállamainkban, a politikusok gyakran a polgári kezdeményezést használták fel arra, hogy bátorítsák a polgárokat. Hogy arra győzze meg őket, hogy a szerződésnek köszönhetően több beleszólásjoguk lenne. Pontosan az új szerződés garantálná ezt a polgári kezdeményezést. Ezt a lehetőséget ne roncsuk el, ezeket az üres szavakat töltsük meg tartalommal. Garantáljuk azt, hogy a polgári kezdeményezés valóban legyen hasznos eszköz, amivel növeljük a demokráciát, bátorítjuk a polgárokat, hogy hallassák hangukat. És valóban éljenek ezzel a lehetőség, hogy változtathatnak az egész unióban. Kinga és az én magam számára ez volt a legfontosabb pont. Nagy öröm volt együttműködni vele, és örülök, hogy támogatnak a többi frakció részéről, akkor is, ha néhány kényes pontban még azért eltér az álláspontunk. Épp ezért nagy örömmel várom a vitát, és szeretném meghallgatni az önök véleményét, és ennek következtében majd az önök vélemény alapján módosítom a jelentést. Amikor a központi honlapról van szó, mi azt tudtuk, úgy gondoltuk, hogy ez egy átlátható módszer lesz, ami segítségével egy központi honlapon az állampolgárok értesülhetnek minden ö, polgári kezdeményezésről, ott mindenki megtalálja az érintettek nevét, nemzet, nem, nemzeti hovatartozását, állampolgárságát, és így fel is lehetett volna iratkozni. Aztán ö, papír alapú adatgyűjtés is nagyon fontos, vagy aláírásgyűjtés. Néhány tagállamban nincs annyi internetes hozzáférés, tehát felkészültünk a papír alapú ö, aláírás gyűjtése, de központi honlap ezzel lesz. A vita arról szól, hogy ki kezelje, ki gondozza ezt a honlapot, és ebben még nem állapodtunk meg. Bizottság legyen, vagy a parlament, vagy a petíciós bizottság, vagy bárki. De fontos az, hogy központilag elhelyezett honlap legyen, ahol az emberek betekintést kaphatnak abba, hogy ma hány aláírást gyűjtöttünk össze egy adott konkrét érdekcsoport által indított kezdeményezés esetén. Nos, ha van kérdésük, tegyék fel ezeket, és mi majd az önök akarata szerint fogjuk majd módosítani jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt van a hozzászóló listája, akik részt kívánnak venni ebben az érdemi vitában. Először talán a bizottság részéről valaki szót kér. Tendrejro úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ha megkapom a szót, akkor néhány megjegyzést fogok tenni. Két-három pontra összpontosítanék, amely talán ellentmondásos lehet. És eh, a honlappal kezdeném. Persze, lesz honlap, a bizottság fogja ezt ö, eh, menedzselni. Ez a honlap egyben egy olyan fórum lesz, egy olyan platform, ahol mindenki meg tudja nézni, hogy milyen fázisban vannak ezek a kezdeményezések, milyen állapotban, meglátják majd, hogy van-e és hány aláírás, arról is tájékozódhatnak az érdeklődők, hogy ez az egész folyamat elindult, de nem gondoljuk, hogy ez a rendszer az adatgyűjtésért lenne felelős. Ez egy másik kérdés. A központi honlap tehát nem adatgyűjtő vagy nem aláírás gyűjtő honlap. Szerintem az aláírásokat a szervezőknek kell gyűjteni, tehetik ezt honlapon, de egy saját honlapot kell készíteniük, és a bizottság természetesen dolgozik azon, hogy egy szoftver dolgozon ki, amely segíteni a szervezőket. Le lehet tölteni ezt a szoftvert, és ezen szoftver segítségével aláírásokat lehet gyűjteni. A bizottság ezt a szoftvert hajlandó rendelkezésre bocsátani, de mi a bizottság nem vagyunk hajlandóak az aláírásokat sem gyűjteni, sem verifikálni. Ami az 5000 aláírás kérdését illeti, mi előre haladottabb állapotban vagyunk a vitáinkban, mert értettük, hogy sokan ellenezték ezt az elkezelést, az 5000 aláírást. Mi megoldásokat keresünk, ami arról szól, hogy hogyan lehetne a négy jelentéstől olyan megoldást találni, ami azt jelenteni, hogy a bizottság az összes szükséges ellenőrzést elvégezhetné a regisztrációnál. Tehát igazából mi még jobban szeretnénk egyszerűsíteni a folyamatot, mint önök ezt megfogalmazták. Nagyon fontos, hogy ö, ellenőrzési mechanizmusokat kell begyűjteni. A 48 hónap az egy új gondolat, az összegyűjtésre szánt. Először 12 hónapról beszéltünk, 12 és 18 hónap között, tehát ekkora, vagy ilyen hosszú időszakról most először tájékozódunk. Az első reakcióm az az, hogy szerintünk ez nem megvalósítható a 48 hónap. Szerintem nem szabad ilyen hosszúra nyújtani egy ilyen kezdeményezést, mert akkor igazából az emberek elveszítik az érdeklődésüket. Szeretnénk, ha ez az idő rövid lenne. Persze arról beszélgethetünk, hogy milyen rövid legyen ez az időszak, a gyűjtés időszak. A másik javaslat, eh, ez már szóba került, már elmondtuk véleményünket. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok egyharmada az a helyes szám, Persze a jelentéstevőkkel még beszélünk, aztán a korhatára kapcsolatban, sokat beszéltünk erről a tanácsban, a tanács úgy gondolta, hogy a bizottság javaslata volt a helyes, a választási kor, a választókor, ahhoz a kivétel, ugye minden országban 18 év, a, az a bizonyos, hat, az a bizonyos korhatár. A parlamenti bizottság közösen próbálja előrevinni ezt a kérdést. Informálisan majd összeülünk a jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. Intfeld asszony. Um, köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire tetszenek a jelentéstevők jelent, javaslatai, hiszen ezek értelmében alacsonyabb lenne az a küszöb, amit el kell érnie az állampolgároknak ilyen kezdeményezés esetén. Egyébként elég ambivalens a véleményem a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, hiszen hatalmas elvárásokat keltünk. Sokan azt gondolják, hogy itt egyfajta népszavazásról van szó, ahol az emberek dönthetnek. És hát nagyon-nagyon eh, az esélye, hogy csalódnak majd a polgárok, ha rádöbbennek az igazságra. Véleményem szerint a pokeri kezdeményezés sikere nem abban állik, hogy hogyan, nem abban áll, hogy hogyan szervezzük meg az a aláírások összegyűjtését, hanem hogy a bizottság hogyan reagál. Aztán van egy másik demokratikus eszköz, a parlamenti kérdések intézménye. Na, ha megvizsgáljuk, hogy erre hogyan reagál a bizottság, akkor nem vagyok túl pozitív. A bizottság művészetté fejlesztette ez utóbbi kérdést, de gyakorlatilag nem válaszolnak a népképviseletnek, a parlamenti képviselőknek. Úgy gondolom, hogy a, ha, a parlament, hogyha az Európai Bizottság ugyanolyan kikerülő módon válaszol majd, vagy reagál majd a polgári kezdeményezésekre, mint a parlamenti kérdésekre, akkor nagyon nagyot fognak csalódni az emberek nem népszavazáshoz, hanem sokkal inkább petícióhoz hasonló eszközről van szó. Minden nap tömegével érkeznek a petíciók, a fiatalok gyakran, akik ugye interneten rendelkeznek, naponta nyújtanak be ehhez kapcsolódó anyagokat, e-maileket kapunk nap, mint nap. Malmström asszony egy petíciót nyitott be, egy millió aláírást gyűjtött össze sikeresen, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentnek egyetlen székhely legyen. A bizottság erre úgy válaszolt, hogy figyelmen kívül hagyta, nem lesz egy székhely az Európai Parlamentnek. Tehát ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy pontosan hogyan kell összegyűjteni az aláírásokat, sokkal inkább arra kéne figyelni, hogy a bizottság igenis komolyan vegye ezt a kezdeményezést. Koráca Bilt asszony következik, az árnyékjelentéstevő. Köszönöm, elnök úr! Nagyon jó volt a Kingával és a Ceciliával való együttműködés, és azt gondolom, hogy sikerült elérnünk azt, hogy ne ringassuk hiú álmokban a lakosságot. Világosan el kell mondani, mit jelent a polgári kezdeményezés. Fontos, hogy átláthatóak legyünk, illetve hát most fektetjük le a szabályokat a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Fontos legyen, hogy tényleg a közvetlen demokrácia részvételi eszköze legyen ez, és ne lehessen ezt, ne, lehe, ne lehessen ezt szélsőséges okokra használni. Tehát a nem demokratikus elemeket mindenképpen ki kell ebből venni, és arra kéne az embereket ösztönözni, hogy vegyenek részt hasonló kezdeményezésekben. Nagyon fontos, hogy tájékoztató kampányokat indítson ezzel kapcsolatban a bizottság, hogy website, egy weboldalon tanácsot adjon ezzel kapcsolatban, tájékoztatást, de nem hiszem, hogy a bizottság feladat lenne az, hogy az aláírásokat összegyűjtse. Tehát egy külön erre felállított bizottság feladata lenne az aláírások összegyűjtése, és a bizottság dönt arról, hogy mennyire elfogadható egy-egy kezdeményezés. Ellenkező esetben azonban itt egy bizottsági kezdeményezésről van szó, pedig nem ez a cél. Természetesen természetes személyek a kezdeményezők, aztán átláthatóság és finanszírozás ki, mikor, mennyit kapott, miért. Nos, nagyon fontos az, hogy ezzel kapcsolatban ne legyenek visszaélések. Hogyha egy sajtómágnás, akár egy harmadik országból nagy összegekkel támogatja a kezdeményezést, akkor a már létező pénzügyi átláthatóságról szóló szabályokat kell alkalmazni. A, olyan politikusok, akik már a demokratikus döntéshozatali rendszerben benne vannak, nem feltétlenül kell, hogy jogot kapjanak arra, hogy egy ilyen polgári kezdeményezést elindítsanak, hiszen nekik már megvan az erre való jogosítványuk. Egyetértek azzal, e, abban Kingával és Ceciliával, hogy a tagállam, résztvevő tagállamok arányát, vagy az aláírás sok összegyűjtésénél a résztvevő tagállamok arányát egyharmadról egy ötödre kell csökkenteni. Nos, nem, nyilván nem lehet senkit sem semmire ö, kényszeríteni, tehát nem lehet minden tagállamot arra kényszeríteni, hogy mondjuk az osztrák java, ö, szavazási formát kövesse. Még egy percre kérem a türelmüket, elnök úr. Nos, miért pont 15, miért pont 16-ot, miért pont 16 éves korhatárt szabjuk be? Miért nem 15 vagy 17 és fél? Csak azért, mert egy tagállamnál ez a bevált norma? Aztán az idő, korlátok. A négy év az szerintem megfelelő, hiszen négy év elteltével már senki nem, nem emlékszik a kezdeményezés lényegére, elavul. Az AFKO és a PETI jelentéstevőjei szerint le kéne egyszerűsíteni a folyamatot, és ezzel megoldanánk azt a problémát is, hogy pontosan hány aláírásra van szükség. Még két dolog, elnök úr. Nos, én olasz állampolgár vagyok, de Svédországban élek azt felejtsük el, hogy én most képviselő vagyok, ezzel ugye nem lehet magamnak, de felejtsük ezt el. Kérdés az, hogy a lakhelyem, vagy az állampolgárságom számít. És mi van azon európaiakkal, akik harmadik országokban élnek, például Argentinában? Hogyan lehetne a lakhelyet, illetve az állampolgárságot is figyelembe venni, tehát hogy a két dolog kompatibilis legyen egymásra. Aztán még egy dolog, a csalódás, a frusztráció és a be nem teljesült vágya kérdésével is foglalkoznia kell. Hogyha a bizottságnak van joga arra, hogy visszautasítson egy ilyen kezdeményezést, akkor mit tegyünk? Hát az egy, akkor egyfajta bumeránk hatást váltunk ki. Nagyon fontos, hogy erre is odafigyeljünk a véleményünk megfogalmazásakor. Köszönöm. Köszönöm, Karassa Bild asszony. Klész úr, aki szintén árnyék előadó volt a jelentés kapcsán. Köszönöm, elnök úr. Érdekes módosítók születtek, és ezeket támogattuk. Alacsonyabbra kell tenni a küszöböket, ez fontos és szükséges, hiszen sok embernek, sok állampolgárnak az a benyomások támadhat, hogy az állampolgári kezdeményezés, amely a Lisszaboni szerződésből adódó lehetőség, mintha nem kapna a bizottságtól eléggé támogat, elég támogatást. Holott fontos, hogy erőteljesebben érzék, érvényesüljön a, a demokrácia, ezt az állampolgárok is így érdék, érzékeljék, és hogy a, a, a, a demokratikus deficitet ledolgozzunk. Nos, éppen ezzel lehetne, hogyha túl magasra helyeznénk a küszöböket, a lajrásgyűjtésre gondolok, részvételi lehetőségre gondolok. Mert hogyha nagy civil szervezetek, szakszervezetek állnak, vagy lobbik állnak a a kezdeményezés mögé úgy könnyű összegyűjteni, ám egy egyén számára nem olyan egyszerű összegyűjteni nagy számú aláírást, ezért támogatom magam is a küszöbök csökkentését. Azonban a hármas módosító ellen volnék. Tudnilik, itt ö, a jogosultsági vizsgálatról van szó, hogy ugye, elégséges-e az európai értékekkel való összevetés. A jelentés tevő is mutat arra, hogy, hogy igyekezett a látens ellenmondás is bevezetni. Azonban nagyon körültekintőek legyünk, mit jelent a látens, vagy rejtett, vagy nem nyilvánvaló ellenmondás. Szerintem nem jó jogalkotói gyakorlat, hogyha ilyen megfogalmazásunkon kélünk, mert akkor hatalmas kapukat nyitunk az önkényes alkalmazás előtt. Az, hogy valami rejtett módon mond ellen az európai értékeknek, nem elég pontos megfogalmazás. Akkor az Európai Bizottság számára meg olyan játékteret hagyunk, mely alapján így vagy úgy dönthet, anélkül, hogy világosan ö, megindokolná, megalapazná ezt a döntést. Tehát ez így nem eléggé világos megfogalmazása jogalkotói szempontból, az alkalmazhatóság szempontjából is fontos, hogy a meghatározás teljesen világos legyen. Aztán szó esett arról, hogy a valamilyen személyes azonosító szám is szükséges volna a aláírás valóságosságának alátámasztásához az Európai Bizottság javaslatában. Csak úgy, mint amikor a petíciót valaki aláírja, akkor elég a nevet, a kort megadni, meg a címet, meg valamilyen személyazonosságot azonosítót, vagy a személyi számot, személyi igazolványszámot, vagy a TB számot. Tehát a petíciósra vonatkozó jogszabályoknál ez megkötés volt, holott ez riasztólag hathat az állampolgárok, nem szívesen adja meg senki sem ezeket a számait. Ugye valaki leres gyűjt, és azt mondja a végén, hogy ó, kérem a TB számát is írja oda, Hát ezt az illető lehet, hogy nem tudja fejből, vagy nem szívesen adja meg. Ez tehát további, tovább er, emeli azokat a korlátokat, küszöbbeket, amelyek akadályként érvényesülnek az állampolgárok előtt ezen eszköz érvényesítésében, ezen joguk érvényesítésében. Ezért kell olyan módosra benyújtani, és én magam fogom ezt megtenni, amely arra gondoskodik, hogy személyazonosítási számot ne kelljen kérni az aláíráshoz. No. Köszönöm. Álvaro úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is mind a két jelentéstevőnek sok szerencsét kívánok, és gratulálok, mert egyik legfontosabb anyag ez, és két hét alatt, rövid két hét alatt sikerült a módosítókat benyújtani. Én egy kicsit késtem az enyém, mert elnézést kérek már előre. Néhány gondolat, meg agály, az, hogy egy ötöde a tagállamoknak kell, hogy szerepeljen, vagy egy harmada, hogy a bizottság javasolja ahhoz, hogy jogosult legyen az indítvány. Ez akár ízlésbeli kérdésként is mérlegelhető, ám az egyes meg a tízes módosítók között ellenmondás van. Egyik az tagállamok egyötödéről beszél, a másik meg egy negyedéről ahhoz, hogy jogosult legyen a kezdeményezés. Lehet, hogy rosszul értettem, de ha jól értettem, akkor ez ellentmondás. Aztán csak úgy, mint Bild képviselő társam, én is így gondolom, hogy a, a korhatár esetében a tagállamok jogát észszerű alkalmazni, azért, mert ahol 16 év a korhatár, Németországban a helyhatóság változásoknál például 16 év a korhatár. Kérdés, hogy ennek alapján részt sem valaki egy kezdeményezésben, vagy sem. Ugyanakkor tehát ahhoz, hogy valaki európai kezdeményezésben részt vegyen, lehet, hogy elég ez a korhatár, még, a, még egy, egy népszavazáson nem vehet részt a saját hazájában ezen korhatáról. Ez egyfajta ellenmondás, nem a legnagyobb probléma, de szerintem észszerű volna ezt is rendeznünk. Meglep, hogy Klesz kollégámmal egyetértek, de igaza van, hogy ha az európai Unió értékeivel rejtett ellenmondás adódik, az nem elég jó megfogalmazás. De, hogy az Európai Bizottság döntsön arról, hogy mi felel meg az értéketnek, és mi nem, aztán túlzott jogosultság volna, és az önkény előtt nyitja meg a kaput. Vannak politikai kellemetlen témák, amiket így kizárhatna a bizottság. Aztán vannak persze olyan kérdések, amelyek nyíltan, nem is rejtetten nyíltan ellentmondanak az európai értékeknek, ez egy, egy módszertani kérdés is, ám olyan vites kérdésekben, mint a, az anyavédelem kérdése, az ebben a láspontok, hogy most ellentmondanak ki -e az európai értékeknek, vagy csak politikailag kellemetlen kérdések, ezt azért ne az Európai Bizottság döntse el. Tehát fontos, hogy a tanácsot és a parlamentet is bevonja abba a döntésbe a bizottság, amely végső soron arról dönt, hogy jogosult vagy sem egy kezdeményezés ilyen kérdéses esetekben. És itt bilt asszonynak ellent mondanék, hogy a kezdeményezéssel ne élhessenek választott politikusok. Tehát az állampolgárok kezdeményezéssel élhessenek, akkor az parlament, európai parlamenti képviselők is megtehessék ezt, mert ez különbség a közöttük, meg a tagállami parlamenti képviselők között. Ellene vagyok az 5000 alávaló csökkentésének. Tehát, tehát szakszervezetek és lobby szervezetek nagyon könnyen beszereznek 5000 aláírást, könnyen mozgostanak meg ilyen számú embert, mint egyéni kezdeményezések. Fontos, hogy ne éljenek vissza ezzel az eszközzel az ilyen tömegszervezetek. Azt is fontosnak tartom, hogy ahogy az jelentéstevő is javasolta, online gyűjtési, jelenség gyűjtési rendszert indítson be a bizottság. Az e-petition rendszer nagyon jó példa ez, a Németországban működik, kiválóan hasonló rendszer. A végén még két gondolat. A 22-es és a 26-os módosító számomra kérdéses. Tehát vagy a tagállam állít ki egy igazolást a ö, állampolgárságról, mert hogy például én Brüsszelben élek, de német ö, útlevelem van, német állampolgár vagyok. A kettő hogyan lehet összeigazítható, azt nem tudom. Majd a jelentéstevő talán világossá teszi. És aztán klassz képviselőtársammal egyetértelek. A TB szám ügyében nem tudom, miért szükséges ezt megadni. Nem is tudom fejből, az enyémet, sajátomat sem. Biztos van nekem is TB számom, de fogalmam sincs. Tehát vagy az útlevélszám lehetne, de vannak országok, ahol nem is kell az embernek ott legyen semmilyen igazolvány. Tehát nem fog hazaszaladni, hogy aláírjak, és megnézem az, otthon az útlevelemet. Ugyanakkor ezen a kumulációját sem értem. Tehát egyrészt kérnek egy, egy igazolványszámot, aztán TB számot kérhetik, aztán az, a cím megadását, plusz az állampolgárságot, ahogy a módosítók egyikében áll. Tehát az, hogy valaki tehát szerintem ahhoz, hogy valakinek az aláírás igazolását, aláírását jogosultnak vegyék, igazolják, az elég a címe, vagy mondjuk esetleg az, az egy igazolvány száma. Nem kell ez az összes ö, dolgot megadni. Tehát vegyük fel, vegyük fel azt a például, hogy valakinek nincs e-mail címe, és nem tudják teljes mértékben kitölteni a nyomtatványt. Tehát egy, egy elemet nem tölt ki emiatt, akkor ezáltal még lehessen érvényes az aláírása. Top. Köszönöm, Manders Topó következik. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, um... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Polgári kezdeményezés. Nagyon szép név ez, de azért lenne néhány keresetlen szavam ehhez a témához. Egyetértek azzal, hogy ez a kérdés nagyon komoly érdeklődést ébreszt majd, és számos kérdésben nyilván több millió aláírás gyűlik össze. nem tudom, hogy, a, hogy pontosan milyen szövegrész vonatkozik erre a, a szerződésben, de hát majd elválik. Aztán hat, a korhatár 17 év, vagy 16 év. Szerintem a 18 év lenne a legkívánatosabb, hiszen a legtöbb tagállamban egy kivételével ez lenne a szavazási korhatár is. A véleménytervezetben már olvasható az is, hogy az Európai Unió nem döntheti el saját maga, hogy milyen korhatárt szabunk meg. Ez tagállami hatáskörbe tartozik. Klassz úr is beszélt már erről a kérdésről. Aztán mi a helyzet azon kezdeményezésekkel, amelyeket nem tart elfogadhatónak a bizottság, a bizottság, illetve amelyek az alapvető szabadságjogokon túlmennek. Nos, ha elolvassuk a szerződést, akkor ebből csak az válik világosra, hogy egy millió aláírás esetén egy polgári kezdeményezés elfogadható. Véleményem szerint ez elégséges ok tehát csupán az aláírók számát kell megvizsgálni, nem azt, hogy mi a véleménye az Európai Bizottságnak erről a kérdésről. Például mi történne akkor, hogyha a Lisszaboni szerződést próbálna, próbálná meg egy polgári kezdeményezés módosítani? Mi lenne a sors egy olyan petíciónak, amelynek az a célja, hogy az Európai Parlamentet megszüntesse. Ez például ellent mondana a különböző jogoknak és alapelveknek? Mi gyakorlatilag most azt üzenjük, illetve a bizottság azt üzenni a, a, az állampolgároknak, hogy persze, bármilyen, bármire lehet javaslatot tenni, de mi csak azt fogjuk elfogadni, ami nekünk is tetszik nagyon fontos az is, hogy a tagállamok gyorsabban reagálnak bizonyos kérdésekre, mint az Európai Parlament. Szeretnénk egy portált létrehozni, ugye ez elhangzott, ez mindenképpen pozitív gondolat. Vigyázzunk arra, hogy ne Európai Uniós eszköz váljék belőle. Hiszen akkor arról fog ez a portál szólni, hogy milyen kiválóan működik az intézményrendszer. Elnök. Negyelcseva asszony következik. Negyelcseva asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondolom ez egy egyedi eszköz, és az a fontos, hogy minél hozzáférhetőbb legyen a polgárok számára a világos szabályok és egyszerű szabályok ellenek. Én a Petéző Bizottságban követem ezt a témát, a frakcióm árnyék előadója vagyok, és szerintem fontos, hogy az Európai Parlament koherens álláspontot dolgozzon ki erről a kezdeményezésről. Meg kell tudni védeni erős álláspontunkat a tanácsos szemben, éppen ezért szerintem nagyon fontos, hogy próbáljunk a Peti és, tehát a petíciós és az Alkotmányi Bizottság jelentéstevői között egyfajta közeledést megvalósítani. Nagyon fontos a két gondolat, tehát az, a jogosultság, illetve a regisztrálás kérdését össze kell kötni. Nagyon fontos, hogy az alapvető jogok, a jogi alapok ne károsodjanak. Nagyon fontos az, hogy senki ne tudjon visszaélni, elképzelhetetlen módon bánni ezekkel az adatokkal. Szerintem ez egy jó kompromisszum a minél felhasználó barátabb eszköz kell, nagyon fontos, hogy ne lehessen visszaéléseknek teret engedni. Másrésztről, ami az egyharmad, egy negyed kérdés illeti az egymillió aláres gyűjtése kapcsolatban a tagállamok egyharmad, egy negyede. Egy olyan kompromisszumot kell találni, amely szerintem nem okoz gondot. A filter, ugye az 5000 aláírás volt az engedélyezési folyamat elején. Az egyhamad, egynegyed tagállam kérdése is ide tartozik. Én persze indíthatok egy kezdeményezést egy 5000 főt szemelóvárosban, és igazából ezzel gyakorlatilag mm, elvenném az egész kezdeményezésnek az erejét, hiszen nem lenne igazi kezdeményezés. Én támogatom azt, amit Koraca Bild asszony mondott a pénzügyi átláthatóságon, ne felejtjük, meg kell nézni az, hogy hogyan lehet integrálni ezt a kérdést, nagyon fontos. Aztán zárásképpen hozzátennék egy pontot, amely nagyon érzékeny kérdés, ugye a személyigazolvány. Én nem támogatom azt, hogy a személyigazolvány számot fel kell tüntetni az aláírás gyűjtő dokumentumon, Szerintem elég az állampolgárságot és vagy a lakóhelyet, állandó lakóhelyet említeni. Az állandó lakóhely lehet talán az első számú kritérium. egy esetén lehet a második kritériumként feltüntetendő állampolgárság. Még két pont, amivel kapcsolatban egyetértek Koreca Bélt és Álvaro kollégákkal. Én azt támogatom, hogy a választójog korát használjuk meg, tehát ne csak 16 évre, maradjon a 18 év, ami az adatgyűjtés, az egy év legyen, ne négy év. Négy év szerintem túl hosszú, az állampolgárok számára nagyon hosszú négy év. Köszönöm. Kele asszony. Köszönöm szépen. Már korábban is elhangzott, én azt látom, hogy nagyon sok elvárást alakított ki az emberekben ez az intézkedés. Hát azért vezettük be a Lisszaboni szerződést, mert gondoltuk, hogy hozzáférhetőbbé válik ezáltal az Európai Unió az állampolgárok számára. A probléma melegodása nem az, hogy csökkentjük az elvárásokat, vagy lejjebb visszük ezt a bizonyos mércét. Nagyon fontos az, hogy legyen egy valódi többletétek ebben az eszközben, a polgári kezdeményezés eszközében, amely túlmutat azon, amely eddig volt, ugye a petíciók voltak eddig. Most a bizottságnak világosan kell fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog reagálni ezekre az állampolgári kezdeményezésekre, amelyek sikeresek voltak, vagy elfogadásra kerültek. Nagyon fontos az, hogy ne azt mondja a bizottság, hogy nem értünk egyet ezzel. Ez így nem jó megközelítés. Szerintem nagyon fontos eszköz, amely itt áll rendelkezésünkre, amely sokkal inkább hozzájárul az, hogy az állampolgárok valóban aktívabban vegyenek részt az Európai Unió politikáinak kidolgozásában. Tehát <clears throat> nem szabad túl nagy akadályokat gördíteni az állampolgári kezdeményezések elébe. És annak érdekében, hogy minél több embert be tudjunk vonni, a 16 év szerintem maximum és nem minimum életkor határ, ha be akarunk vonni embereket, az egész európai gondolatvilágba, ha valóban ki akarjuk alakítani az európai állampolgárságot, akkor 16 év szerintem késő is, mert minél előbb be kell vonni az embereket. Az, tehát a 16 évesekről nem mondjuk azt, hogy nem tudnak döntést hozni. Ami az adatgyűjtést illeti, nagyon fontos kérdés számunkra is. Nem gondoljuk, hogy szükség van az összes adatgyűjtésére, ugye, ami az Európai Adatvédelmi Felügyeletet illeti, ő is kritikusan szemlélte a bizottság által előirányzott adatgyűjtés mértékét, ami a jogosultságot, vagy a, igen, a jogosultsági ellenőrzés szerintem a regisztrálásnál kellene végrehajtani, nem kell külön adatokat gyűjteni, aztán azt mondjuk, hogy mégsem érvényes, tehát nagyon jó lenne az érvényességet ebben az értelemben az elején ellenőrizni. Ami a honlapot illeti, egyetértünk, örülünk annak, hogy egy open source honlapot állítson fel az bizottsággal. Egyetértünk, a tagállamok egyharmada túl szigorú hatály, én egy negyednél tovább mennék, én az egy ötödöt támogatnám, a tagállamok egy ötödét. Valóban garantálni kell, hogy mindenfajta kezdeményezés sikerét garantáljuk, hiszen nagyon sok országban, ahol népszavazás jellegű eszközök vannak, ezek nem sikeresek igazából nem kellenek, csak kirakatba tesszük ezeket. Nem sikeresek ezek a népszavazás jellegű kezdeményezések. A bizottság azt is mondta, hogy a 48 hónapos időszak, amelyen belül összekegyült ez nem lenne megvalósítható. Nem értem. Én azt értem persze, hogy politikai ellentétek kilakulhatnak, de nem értem, hogy miért lenne gond a megvalósíthatósága, miért ne lehetne ezt így megvalósítani. Lehet, hogy kicsit ezt kidolgozhatná még ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Verzsát asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a legtöbb mindennel, amit a kollégáim mondtak, de miután vannak ellentmondások, eh, szeretném elmagyarázni, mire is gondolok. Ki szeretném menteni Denis de uh, kollégámat a GUE NGL jelentéstevőjét, árnyék előadóját, nem tud itt lenni, tehát őt szeretném kimenteni, de egy, én is dolgozom ezen a dokumentumon. Én a Kulturális Bizottságban vagyok árnyék jelentéstevője ennek a témának. A Kulturális Bizottság először foglalkozott ezzel a témával, több jelentés, több javaslatot dolgoztunk ki, az állampolgárság kifejlesztése, Ugye a fiatalság fontos céltáblája ennek a folyamatnak, ahogy tetszik. Ami a 16 évet illeti, ahogy az állampolgári kezdeményezésnek nem lesz jogalkotási következménye, szerintem logikus lenne, hogy úgy járjunk el, hogy ez olyan eszköz legyen, amely megtanítja, hogy az emberek megtanulják az európai állampolgárságot. Én a 16 évet támogatom, mint a Kulturális Bizottság a parlamenten belül. Ami a küszöb lecsökkentését illeti, egyetértek a módosítóval, amelyet a küszöb egynegyede csökkentésével egyetértek. Szerettem volna a Kótes Bizottság javaslatát előterjeszteni, méghozzá közé tenni a kezdeményezés elindítása. A Kótes Bizottság árnyékeladója azt mondja, hogy legyen egy kilenc tagból álló szervezőbizottság az érintett EU tagállamok egynegyedét kell képviseljen. Azt gondolom, hogy ez a javaslat nagyon érdekes, akkor is, hogyha még egy belső vitát folytatunk a szakbizottságokon belül, az árnyék előadók ezt a kezdeményezést támogatják, mert el kell kerülni azt, hogy megerősítsük a bizalmatlanságot, amely kialakulhat eh, az állampolgári kezdeményezőkkel szemben. Szerintem az állampolgárság, az európai állampolgárság, sokkal több eredményt érne el, hogyha különböző testületek valóban nem úgy kerülnének elő, mint olyan testületek, amelyek félelemet töltik el az állampolgárokat, vagy a nagyon fontos közé tenni azt is, hogy miért utasítanak el egy kezdeményezést. Meg kell indokolni a döntést, a negatív döntést is. Ha jól értettem, a bizottság a honlapak kapcsolatban azt mondta, én egyet, vagy örültem ennek a válasznak, elégedett vagyok, szerintem helyesen reagál az ezzel kapcsolatos belső vitáinkra, de ha szükségesé teszi azt, tehát ha, hogyha meg kell vizsgálni, szerintem, ami a tagállamokhoz való visszaküldést illeti ellenzés céljából, szerintem ez egy nagy problémát okoz. Azért, mert ahogy Sophie Intveld, engem nagyon is, és, tehát szívügyem az adatvédelem, vannak olyan, tehát több európai tagállam olyan, hogy valóban éberen kell őrködnünk az adatvédelem felett. Az adatvédelem az európai intézményekkel szemben, a nemzeti hatóságokkal szemben és a szervezőkkel szemben, mert azt hiszem, hogy a hárommal kapcsolatban azért bizalmatlanok kell legyünk, ó, ébernek, óvatosnak. Itt azért vannak kérdéseim a négyes módosító kapcsolatban, de egyetértek az ötös módosító törlésével, azt gondolom, hogy csökkenteni kell, mint a többiek is mondták, csökkenteni kell azokat az információkat, amelyeket megkövetelnek. Mi a kor és a lakóhely mellett állunk ki, hogy ez elegendő ez a két adat, és visszautasítunk minden személyazonosító számot. Mert az állampolgári kezdeményezés nem egy szavazás, hanem olyasmi, amely e, kapcsán azért kialakulhat bizalmatlanság. Nyilvánvalóan e, a mm, személyi igazolvány teljes mértékben elutasítom, mert nem minden országban van, és szerintem nem vezetne jóra, ami az átlagotóságot illeti, a pénzügyi dolgokat illetően, és a szervezőket illetően az átlagotóság nagyon fontos. A mi szakbizottságunk azt szeretné, nem azért, mert a képviselők nem lennének állampolgárok, de őket el, távol kell tartani az állampolgároktól. Ne vonjuk be a képviselőket, a politikusokat, hanem legyen ez valódi állampolgári kezdeményezés, ami 12 hónapot illeti, amiben most 48 hónap lehet a 16-os módosítóban, a 23-as módosítóban 6 hónap van, látom, hogy ez a két időpont mire vonatkozik, de kicsit ellenmondásos, hogy egyrészt csökkentsük az adat, az, vagy az adatgyűjtés időpontját. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb az 5000 első aláírás lesz a legnehezebb begyűjteni. Aztán még egy pontot kiemelnék, én a lokális állampolgárság harcosa, szószóra vagyok. Szerintem a fiatalokat be kell vonni, ami az állampolgárok integrációt illeti, nagyon nagy szerű lehetőségünk lenne arra, hogy megmutassuk, hogy azokat vonjuk be, akik az Európai Unió területen élnek, tehát az ott lakók bevonása. Köszönöm szépen, Vezsát asszony, van -e esetleg további hozzászóló? Bronz úr? Bronz úr. Thank you. Um, uh, in favor of... Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen le kéne csökkenteni a szükséges aláírások számát, illetve a szóban forgó tagállamok számát, illetve az, e, e, mindenképpen, én úgy gondolom, hogy nem az tagállamok egyharmadára, hanem egy negyedére lenne szükség, aztán e, meg kéne változtatni az aláírások összegyűjtésére, rendelkezés álló időt is. Hogyha mindezt megtennénk, akkor valóban polgári kezdeményezés jönne létre, sikeres lenne ez, és nem nem olyan polgári kezdeményezéseknek adnánk utat, amelyeket valójában nagyobb szervezetek titkos módon szerveznek meg. Aztán Filip részemlítette a szubjektivitási érveket. Én ugyanakkor nyilvánvalóan alapvetően az európai érték kritériumrendszer ellen vagyok. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy a közvélemény sok kérdésben az európai értékek ellen szólna fel. Ezt most azonban tegyük vészre. Nos, elképzelhető, hogy egy nagyon okos kezdeményezést nem lenne életképes, mert a bizottság ezt elnyomja. Nos, ez mit jelentene, mit, mit jelentene ez a jövőre nézve? Vajon az európai értékeket, mint olyanokat módosítani lehet? Aztán a kompetencia kritérium. Itt nyilván a bizottság kompetenciáról van szó. Az AFKO-ban múlt héten elhangzott az a javaslat sokak szájából, és itt többen már idősek voltak, hogy a kezdeményezés, az is, kezdeményezés során akár a Lisszaboni szerződést, vagy az alapszerződéseket is meg lehet változtatni, tehát akár a kompetencia kritérium is megváltozhatna, még a bizottság kompetenciája is, ez valójában egy kérdés. Aztán a demokrácia szót már sokszor használtuk, a közvetlen demokrácia vonatkozásában, de úgy gondolom, mint ahogy az szintén elhangzott, a polgári kezdeményezések nem népszavazások, hanem petíciók. Ugyanakkor kevesebb joggal rendelkezik egy polgári kezdeményezés, mint egy petíció, hiszen a bizottság ezeket elfolythatja. Szerintem hogyha megvan az egymillió aláírás, akkor ez nem petíciónak kéne minősíteni, hanem sokkal inkább népszavazásnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nagyon szép vita alakult ki. Nagyon sok nyitott kérdés, mint említettem, nagyon velős témáról van szó. Hogyha nincsen tovább, nincsenek további észrevétel, akkor visszadnám a szót jelentéstevőknek. Nem tudom, ki kezdi. Wikström asszony vagy Gönc asszony. Cecília, köszönöm. Köszönöm szépen. Jag vill tacka alla kollegor som... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, aki kifejtette a véleményét. Sokan belásták magukat az alapkérdésekbe. Ez mindenképpen pozitívum, egyfajta friss levegőt visz az Európai Parlament néha unalmas termeibe. Megköszönöm Keller asszonynak, Álvaro úrnak a munkáját. az adatok rögzítése európai garanciákkal kell, hogy történjen. Úgy gondolom, hogy állampolgárság, lakhely, illetve név elegendő ezekben az esetekben. Nem hiszem, hogy adószámra lenne szükség, vagy, vagy TB számra. Aztán kiváló gondolatokat hallottuk a bizottság képviselőjétől például, hogy egy időben lehessen regisztrálni és döntést hozni, vagy remélni a kezdeményezés elfogadhatóságáról. A 16 éves életkort szabtuk meg, nos, mint határidőt, ez nem egy törvény által előírt határidő, illetve korhatár, hanem azt segíteni ezt elő, hogy a fiatalok is előterjeszthessék saját kezdeményezésüket, és így jobban működhetne akár az Európai Unió. Tehát ezt a küszöböt megpróbáljuk csökkenteni. Egyébként nagyon fontosnak tartjuk a személyes adatok védelmét, erről az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos, hogy ezzel foglalkozó szoftvere vonatkozik. Egyébként létezik egy polgári kezdeményezés titkárság, amely a ö, téma portájával, weboldalával foglalkozik. Nagyon-nagyon sok javaslatot hallottunk a kollégáktól, nagyon-nagyon érdekes volt a vita, és úgy látom, hogy szenvedélyesen foglalkoztat mindenkit ez a kérdés. Még egyszer megköszönöm a hozzászólóknak. Köszönöm, Gönc asszony. Köszönöm szépen. Szerintem is nagyon konstruktív és tartalmas vita tanulni lehettünk. Erre szükség is volt. Egyet tudok érteni a legtöbb hozzászólással. Mindannyian szeretnék egy tényleges állampolgári kezdeményezést működőképesnek látni, átláthatósági szempontokat is támogatok. Nem módosítjuk a Lisszaboni szerződést most, hanem annak keretén belül mozogva élünk ezzel a lehetőséggel, fontos ezt látni. És persze vannak olyan sarokpontok, amiket nem tudunk meg, megváltoztatni, ám valóban állampolgárbarátá tehetjük az, eszközt, ehhez van jogi lehetőségünk is. De Nedelcseva ne asszonyjal is egyetértek, mi szerint az Európai Parlament egységesen kell, hogy támogassa a kezdeményezést. Mielőtt azonban tényleg szavazásra bocsátanánk a kérdést, fontos, hogy, hogy ilyen tartalmi vita folyjon. Néhány meggondolást csak a 16-18 éves korhatárt sokan taglalták. Mi is azzal a helyzettel kell szembenézzünk, hogy a korhatár tekintetben tagállami különbségek vannak, miközben ez egy közösségi kezdeményezés. Tehát szerintem egységes megoldást kell találnunk. Aztán még egy, a kérdések még egy fontos vetület, amire többen utaltak, ez a weboldal amely biztosíthatná egyrészt az adatvédelmi szempontok érvényesülését, mert ez kulcsfontosságú része az egésznek, és azt is gondoljuk, hogy az alap min, minimális adatkörre volna szükség, amely alapján az állampolgár beazonosítható a tagállami hatóságok által, és megint csak tagállamra tagállamra változik az, hogy a, mi kell a hatóságnak ahol mennyi adat, hogy meg tudja határozni, hogy írt alá. Tehát szerintem az állampolgársággal kéne kezdeni, és a lehető legkisebb számú adatot begyűjteni. Ám, mint mondottam, az adatvédelem szempontjait feltétlenül szem előtt kell tartanunk. Számítástechnikai szakértőkkel is éppen most tárgyalunk, hogyan lehet ezt jobban a gyakorlatban érvényesíteni. Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat, a nagyon fontos gondolatokat. Mint tudják, holnap délben lesz a módosítók benyújtásának határideje, és szerintem ezek alapján ki tudunk dolgozni olyan kompromisszumokat, amelyek aztán a szakbizottság széles körű támogatását élvezhetik, és a többi szakbizottsággal is, az illetékes bizottságokkal is ki tudunk alakítani egyességeket. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm, köszönöm a részvételt. Rendkívül fontos kérdés, mint elhangzott már holnap délben lesz a benyújtási határidő, a szavazást. Az októberi, október 26-i Libe szabadság ülésre tervezik, a plenárisan pedig decemberben szavazunk. Köszönöm. Kis csúszásban vagyunk, úgyhogy haladjunk. Tízes napi rendi pont. mielőtt még a lengyel parlamenti képviselő kollégákkal találkozunk, tehát a tízes naprendi pont, mely a vegyi, biológiai, sugárzási és nukleáris biztonság erősítéséről szól, és az lehet CBRN cselek, Európai Cselekvési Tervről. A jelentés tervezetet Gomes asszony fogja bemutatni az intézkedési tervről, amely a koordinált és erősített vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris biztonságot szolgálja majd. Olyan téma ez, mely több területet lefed, a terrorizmus elleni harcot, a természeti katasztrófák megelőzését, meg azok megelőzését, fel, felfedését, valamint az arra való készültséget és válaszadás képességét. A magyarországi ö, vegyi katasztrófa még jobban, még, még keményebben aláhúzza a téma súlyosságát. Úgyhogy ezért is nagy figyelemmel hallgatjuk Gomes asszonyt, de először is hadd figyelmeztessem önöket arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 18-a dél, déli 12 óra lesz. Gomes asszony, hallgatjuk Önt. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Szeretném megköszönni a már befutott hozzászólásokat, véleményeket a Védelmi és Biztonsági Albizottságától az AFET-nek, valamint az Ipari Szakbizottságtól, meg az MD Szakbizottságtól. Legalábbis egy jött, ami nagyon komoly hozzájárulás, és be is építjük majd a jelentés szövegébe. Szeretném rámutatni arra is, hogy az első alkalom, hogy CBRN, azaz vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris biztonsági kérdésekről szólunk a szeptember 11-i támadások utáni időszakban, és ez ennek kapcsán bizony bele kell venni a terrorista támadások elleni való védekezést is. Az a döntés, hogy a jelentés megíródjon, a Lisszaboni szerződés életbelépés előtt nem sokkal született, és az Európai Bizottság nyilatkozatából indult ki, 2009. júniusi keltezési nyilatkozatából indult ki. A cselekvési tervet én úgy értékelem, hogy a tanács által bevezetett terv voltak éppen egy a bizottsági nyilatkozat felhigított változatát nyújtja. Ez a jelentésem célja az, hogy visszaerősítse úgymond ezt a bályozást legalábbis azok aspektusait, hogy a bizottság eredeti javaslatának szintjére jusson el, és ne a tanács által felhígított szinten maradjon. A CBRN balesetek, illetve terrorista támadásokból és szándékosságból eredő is lehetnek, de lehetnek olyanok is, mint ami most történt, most történik Magyarországon, ami egy vegyi katasztrófa, ember által okozott, bár nem szándékosan okozott katasztrófa. Ezért oly fontos, hogy az új keretben a megosztott felelősség rendszerében, amely a Lisszaboni szerződés alapján áll, jobb koordinációt garantáljunk a tagállamok között, illetve az Európai Bizottsággal, valamint az intézmények között, hogy a prevenció megelőzés kérdésével is foglalkozzunk, az esetek felfedésével és a válaszadással is. Az is perdöntő, hogy demokratikus felügyelet érvényesüljön. Hiszen oly sok ügynökség hatóság kell, hogy együttműködjön, és fellépjen tagállam és közösségi szinten ilyen esetekben. Azt hiszem, a nemzeti és EU kezdeményezések interakciója kell legyen az ilyen jellegű kockázatok és azokra adott válasz tekintetében, hogy eredményesebb legyen a válaszadás. Az elem, a, az jelem, a készítés, a válaszadás, az operatív eljáratok készítése, a gyakorlatok és a, a megszervezése, és azok a hozzászólások, a módosítók, amelyek az MV-ben születtek, rámutatnak arra, hogy nem volt koordinált a válaszadás a tagállamok részéről, az NH1, N1 vírus fellépése kapcsán az oltás sok megszervezése bizony egyáltalán nem volt koordinált a tagállamok és az érintett szervek részéről. Úgyhogy ez egy negatív példa lehet. Arra is rá kell mutatnunk, hogy hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek felügyeleti eh, szerepének erősítésében, amely a Lisszaboni szerződésből is adódik, figyelembe kell vegyük, hogy olyan balesetekről is szó van, amelyek nyilvánvalóan nem vesznek figyelembe határokat, és amelyek átfogó jellegűek, határon átnyúló jellegűek, és a válaszadás is ilyen kell legyen ezekre. Azt is fontos kiemelnünk, hogy az ilyen balesetek és támadásokra való felkészülés hatalmas lehetőség is a tagállamok számára, meg az Európai Bizottság számára, hogy a szolidaritási záradékkal éljenek, amely a Lisszaboni szerződés része. Ám sajnálatos módon a cselekvési terv, mivel ezt korábban fogadták még el, még csak nem is említi a szolidaritási záradékot. Jó alkalom tehát a mostani, hogy ezt is belevegyük, a tanácsot pedig felkérjük, hogy utaljon konkrétan a szolidaritási záradékra a cselekvési tervben. Igyekszem rövidre fogni, nem veszem elétől végig gurcsóval az egész szöveget, ám azt gondolom, hogy sürgősen létre kell hoznunk egy európai válságmechanizmust, amely választad éppen az ilyen gyors választ képes adni az ilyen balesetekre, ahol is a polgári és katonai eszközök koordinálását irányozzák elő. Mert a hadsereg kezében van nagyon so, egy sor olyan eszköz és forrás, amely szükséges ilyen esetekben. Tehát nem lehet csak a polgári védelmet ö, ö, hangsúlyoznunk ebben, hiszen a szakértelem egy jelentős része a fegyveres erők kezében van. Ezért Ugye működik az EU polgárvédelmi mechanizmus, amelyet éppen most Magyarország kérésére el is indítottak, vagy be is indítottak, hogy Magyarország segítségére siessen a, a vegyi katasztrófa kezelésében. Én ugyanakkor az EU polgárvédelmi erőt, amely már a bárnyi jelentés óta jelen van, azonban meg kell annak módját, hogy a katonai forrásokat és készségeket is sem hagyjuk figyelmen kívül, amelyek a prevenció, a felfedés és a kármentés, akár a, a balesetre való válaszadás tekintetében nagyon fontosak lehetnek, fontos kiegészítő lehetnek a polgári védelmi intézkedéseknek. És a hírszerzési és rendvédelmi hatóságok és ügynökségek bekapcsolása is nagyon fontos. Mindezek tekintetében pedig az Európai Parlament felügyeleti jogköre lehet perdöntő, és különösen mi szakbizottságunk szempontjából fontos az, hogy az Európai Unió terrorista ellenes koordinátora is rendszeresen jelentésen éljen ezekről a kockázatokról és fenyegetettségekről a terrorizmus elleni harc kapcsán. Aztán a külső tevékenységeket szolgáló eszközökre is van kihatással mindez, illetve az ipari ágazatokkal. Ezek a érintett anyagok sok esetben ipari nyersanyagok vagy melléktermékek, ahogy Magyarországon is, ilyenekből eredt a katasztrófa, ezért fontos, hogy a tagállamok figyelmét és a bizottság figyelmét felhívjuk arra, hogy ellenálljanak az ipari lobbik nyomásának a szabályozás meghozatalákor. A szabályozás rendkívül fontos, és az Európai Bizottságot kell felhatalmazzuk arra, hogy szabályozói jogosítványokkal bírjon, és ezeken éljen is, valamint figyelme kísérje a vonatkozó iránymutatások és szabályok végrehajtását is. Kulcsfontosságú elem még az is, hogy az egyes tranzakciók, tehát az egyes vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris kockázatot jelentő anyagok mozgásáról is megfelelő tájékozódással bírjunk, illetve az ilyen sugárzó anyagok importjáról, exportjáról, ezek terjesztésének megakadályozásról is tájékoztatást kapjunk, és kulcsfontosságú, a regionális a válaszadásra és a kármentesítésre szolgáló anyagok megfelelő raktározása is az EU minden régiójában megtörténjen. Ez az ENVI szakbizottság módosítójában szereplő nagyon fontos gondolat. A legfontosabb elem végső soron az, hogy létre kell hozzunk megfelelő specializációt ezen CBR-en anyagok kapcsán, ahogy az ENVI szakbizottság is rámutatott arra a polgárvédelmi erők, amelyek először kell, hogy szembenézzenek az ilyen támadásokkal vagy balesetekkel, vegyi, biológiai anyagokkal, mint az antrax volt. Általában nem teljesen felkészültek, és a saját életüket is kockáztatják az ebben dolgozó emberek. Úgyhogy azért fontos, hogy olyan rendszer működjön, amely azonnal bekapcsolja európai szinten fenntartja a készségét, a specializált szakembereket képez, illetve gyakorlatoztat a polgári védelmi erőknél, beleértve orvosi, egészségügyi, rendvédelmi szakembereket, polgárvédelmi, katonai szakembereket, hogy meglegyen az a szakértelem és készség, amely révén azonnal választhatunk az ilyen kockázatokra. És végén még azt mondanám el, hogy nagyon fontos hogy a tanács hogy rávegyük, hogy erősítse vissza, úgymond, ezt a cselekvési tervet, izmosítsa fel arra a szintre, ahogy az Európai Bizottság nyilatkozatában állt, és az Európai Parlamentet, meg a nemzeti parlamenteket is, nek tegye lehetővé, hogy éljünk demokratikus felügyeleti jogunkkal. Thank you. Köszönöm szépen, Gomez asszony. a bizottság elnökségétől, a bizottság képviselője úgy tűnik nem kíván részt a vitában, nem? Igen? Jó? Néhány képviselő kollégánk viszont szeretne hozzászólni. Vixom asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először is Gomez asszonynak szeretnék köszönetet mondani, átfogó és kiváló munkájáért. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és hogy szükséges intézkedéseket meghozzuk. Azt gondolom, hogy ez arra utal, hogy szükség van arra, hogy közösen lépjünk fel ilyen fenyegetések ellen, veszélyek ellen. Sajnálatos az, hogy a tanács továbbra is kitart álláspontja mellett, ez oda vezet, hogy eddig nem sok mindent tudtunk elérni, de ez nem fog bennünket abban megakadályozni, hogy folytassuk ezt a munkát, és hogy okos javak elő. Éppen ezért szerintem nagyon fontos lépés ez a jelentés. Én támogatom a jelentést készítőjét abban, hogy valóban szükség van arra, hogy meghatározzuk, hogy milyen szereplőnek milyen feladata van. A koordináció nagyon fontos. Itt a civil és a katonai koordinációra gondolok. És fontos az is, hogy a már meglévő struktúrákat felhasználják itt például az Europolra, mielőtt új struktúrákat, szervezeteket hoznánk létre, használjuk fel a meglevőket. Ez akkor történhet, hogyha valóban szükség van rájuk, mármint az új intézményekre, és hogyha a többi rendelkezésre álló struktúra vagy lehetőség nem elegendő, akkor kell új intézményeken gondolkozni. Csak akkor. Azt gondolom, hogy fontos a biológiai támadásoknál valóban legyen antiszérum, legyen ellenszer. Az Európai Unió országainak, régióinak együtt kell működniük, hogy valóban fel tudjunk lépni a veszély, a fenyegetettséggel szemben. Nem szabad, hogy különböző törvényeket hozzunk, és ezeket nem átültetve a jó gyakorlatban nem tudjuk sikeresen alkalmazni. Kiderül ugye, hogy komolyan kell venni a fenyegetéseket, és támogatom a jelentéstevő asszonyt abban, hogy ha látjuk ezeket a képeket, a katasztrófákról készült képeket az interneten, akkor valóban közösen, erőteljesen fel kell lépni, mert csak akkor tudunk valamit elérni. Köszönöm szépen! Papa Nikolaou úr! Köszönöm szépen! Nagy figyelemmel hallgattam jelentéstevő asszonyunkat, és meghökkentett, amikor a vegyi ipar, a vegyiparról beszélt. Úgy értettem, hogy azt mondta, hogy a vegyipar néha azt mondja, hogy túl sok jogszabály nem jó a munkája számára. Mi dolgot hozzátennék a vitához. Ez a megelőzés kérdése úgy vélem, hogy nem szabad visszakoznunk. Hogyha valóban a, ezzel kapcsolatban a jogszabályokat fel kéne frissíteni, vagy vagy pontosítani kéne, akkor a mechanizmust is tisztázni kéne, vagy hogy pontosan milyen eljárást kell követni. És hogyha középtávon a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni, és hogyha azt akarjuk, hogy hogy hatékonyabbak legyen, legyenek a mi megoldásaink, mint a 2006-os vagy 2009-es tanácsi vagy bizottsági ajánlások, akkor mindenképpen így kéne eljárnunk. Elnök úr, a néppárt nevében arra kérném önt, hogy a módosítások benyújtásának határidejét terjessze ki ezen a héten a néppárt legnagyobb része Portugáliában lesz, és ha jól emlékszem, akkor hétfő a határidő, tehát egész egyszerűen nem fogunk tudni dolgozni ezen a kérdésen. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom Papa Nikolai kollégáimhoz, én is szeretném azt kérni, hogy a módosítások benyújtásának határidejét hosszabbítsák meg. egy igen komplex és igen átfogó jellegű kérdéssel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ugye alapvetően egy cselekvési tervről van szó, amelynek az a célja, hogy természeti katasztrófákból, avagy ember által okozott katasztrófák során létrehozott balesetek esetében elvértezzük magukat. Nukleáris, vegyi, biológiai és radiológiai kockázatokról van szó. Tehát rendkívül tág témáról van szó. Elég szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen mértékű vagy léptékű cselekvési tervnek van-e értelme, vagy elég hatékonya-e. Ugyanakkor talán ahhoz kell ez a cselekvési terv, hogy a megelőzésről, illetve a gyors reagálásról beszélhessünk. Nos, különösen igaz, akkor, különösen igaz ez olyan kérdésekre, amikor határokon átnyúló esetekről van szó. Ugye Magyarország esetében pontosan fennáll ez, a, ez az eset, hiszen a Dunán keresztül ez a szennyezés eljut majd más országokba is. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból kéne újraolvasni a, módos, a jelentéstervezetet. Jó lenne, hogyha kiterjesztenénk a módosítások benyújtásának határidejét. El kéne jobban gondolkozni az, hogy mi is a megelőzés, mi a reagálás. Lehet filozófikas gondolatokat fűzni a megelőzéshez, és fontos dolgokra juthatunk. De saját tapasztalatomból azt mondhatom el, hogy nagyon nehéz közös cselekvési tervet létrehozni a reakcióval kapcsolatban. Tehát, hogy hogyan reagáljunk egy-egy ilyen katasztrófára. Ugye az, az evakuálás a segítség és a megszüntetés hármasából áll valójában a, a reagálás, vagy a reakció. A személyeket kell védeni, illetve az infrastruktúrákat. De ne felejtsük el a kritikus infrastruktúrákat is. Ezzel kapcsolatban egyébként már fogadtunk el Európai Uniós jogszabályt. Tehát nekem és a frakciómnak pontosan ezért lenne szükségünk még időre, hogy elgondolkodhassunk ezeken a kérdéseken. A jelentéstevőknek gratulálok, és mindenképpen egyedértek azzal, hogy ezen a három-négy területen, tehát a reakcióra vonatkozóan elérés, valamit érjünk el, tehát a a katonaság, a rendőrség, a közegészségügy és a polgári védelem szerepében mindenképpen valamire kéne jutnunk. Támogatnám tehát Gomes asszonyt, hogy ez ügyben tegyen módosításokat, és hogyha áll még rendelkezésünkre némi idő, akkor természetesen én is részt veszek ebben. Mulder úr, ha jól látom, szóra emelkedne. Tessék. As always, uh, Mint mindig, elnök úr. Nem, ért, nem ismerem a téma részleteit, ám meglep az Európai Bizottság szerepének ködös volt a erre kell először is rámutatnunk, mert ha egyáltalán játszott valaki központi szerepet a kérdőjében, az éppen az Európai Bizottság. Nem lehet a tagállamokra bízni hogy megszervezzék egymás között ezt, itt az Európai Bizottságot illeti a vezető szerep. Azért is meglep mindez, mert múlt héten volt éppen egy meghallgatásunk, ahol az Eurojust és az Europol szakértői, ha jól értettem, nagyon büszkén számoltak be arról, milyen fontos szerepet játszanak a terrorizmus megelőzésében, és mindkét intézménye bizottságnak tartozik beszámolóval. Ha meg ez a helyzet, akkor a bizottságnak kellene, hogy feladata legyen a nyomonkövetés. Kulcsfontosságú kérdés tehát, hogy itt az egészben hogyan lehet erősíteni az Európai Bizottság szerepkörét. Elnök, köszönöm. Álvaro úr, attól tartok, e, szaladunk ki az időből kifele, úgyhogy kérem, hogy kicsit gyorsabban. Nagyon rövidre fogom. Hisz alapvetően Anna kiváló munkáját kiegészítve csak az a kérdésem volna, milyen értelemben vették figyelembe a már begyűjtött adatok kezelését. Ugye emlékszünk a REACH-re, minden kisvállalatnak be kellett szolgáltatni adatait a vásárolt vegyi termékekről. Ha már ilyen nagy erőfeszítést kérünk a vállalatoktól, talán lehetne felhasználni ezt adatbázist, hogy milyen veszélyes anyagok forgalmazódtak, és a prevenciót is segíteni ez a tudásanyag. Például a Magyarország tekintetében is lehetett volna tudni. Tehát ha van-e szinergia a már korábban meghozott jogalkotási lépéseik meg a mostaniak között, lehet élni ilyennel? Elnök, köszönöm. Távirati stílusban, elnök úr. Egyetértek azzal, amit Mulder úr mondott. Anna, kérlek, kérlek vedd figyelembe a következőt nem csak a terrorizmus elleni harc koordinátora ért ahhoz, hogy megállapítsa, hogy mikor van szó kockázatról, vagy fenyegetettségről. Szerintem az Europol is, a Situation Center, az Eurojust is el tudják látni ezt a feladatot. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha a bizottság megfogalmazást használná. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mostanában meg fogja lezárni a vitát. I thank very much the... Köszönöm szépen, megköszönöm a kollégáknak észrevételeiket, egyetértek azzal, hogy új egynökséget csak akkor kell létrehozni, hogyha ez elkerülhetetlen. Tehát a jelenlegi védelmi mechanizmust kell használni. Ugyanakkor ki kell fejleszteni az ezzel kapcsolatos különleges kapacitásokat, tehát az ilyen típusú fenyegetettségre vonatkozó. Ami a vegyi ipart illeti, nem csak a vegyi iparra akartam mutalni, hanem az összes iparra, iparágra, biológiai iparágakra, laboratóriumok, stb. stb. És valóban a REACH irányelvet citáljuk itt, de a cselekvési terv értelme az, hogy a különböző irányelvek véghezvitelét vizsgáljuk, hogy mennyire működnek, ez, működnek ezek. Magyarországgal kapcsolatban azt olvastam nemrégiben, hogy a magyar eset is azt bizonyítja, hogy a hulladék gazdas, gazdálkodással kapcsolatos irányelv, ami ugye megvan, nos ezt semmibe vették. Ha ezt végrehajtották volna, illetve figyelembe vették volna, akkor nem került volna sor erre a katasztrófára. Tehát ez lenne a lényege a cselekvési tervnek. Megvizsgáljuk azt, hogy a különböző irányelveket, vagy mondjuk a REACH-et valóban végrehajtják-e. Különös tekintettel a vegyi iparra. Egyetértek Diaz de Vera kollégával. Valóban, hát ez egy hihetetlen nagy ívű terv. Ő ugye szkeptikus ezzel kapcsolatban, de szerintem jobb, hogyha lépésről lépésre megpróbálunk valamit elérni, mint hogyha tétlenek lennénk. Hiszen elképzelhető, hogy bizonyos tagállamok bizonyos tagállamok már véghez vittek valamit, de vannak olyan tagállamok, amik még semmit nem tettek. Tehát balesetek vagy katasztrofák esetén egy ilyen világban, vagy egy ilyen kontinensen, ahol nincsenek határok, mindenképpen kell, hogy legyen egy olyan rendszerünk, európai szintű rendszerünk, amely túllép a nemzeti kapacitáson is. És valóban a bizottság szerepe központi jellegű. a bizottságnak bizonyos kompetenciákra, feladatkörökre alapvetően szüksége van, tehát sokáig a tanács és a, és a bizottság közösen voltak birtokában ilyen feladatköröknek, például kommunikációval kapcsolatban, ezt vissza kéne adni a bizottságnak, és szabályozó szerepet kell adni a bizottságnak. Nagyon nehéz a különböző intézményeket koordinálni, még a bizottságon belül is azon szolgálatokat nehéz koordinálni, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Ezt is szabályokba kéne fektetni, hogy ezt hogyan kell megtenni. Ami pedig a módosítások benyújtásának határidejét illeti, szerintem is ki lehet ezt terjeszteni. Köszönöm, Gomás asszony. Megint kérem, hogy a módosítások benyújtásának határidejét, amit a néppárt kért, engedélyezzük. Senki sem ellenezte, egyetlen frakció sem. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy 15 nappal halasszuk el, azaz 10, november 10-ig, délig toljuk el a módosítók benyújtásának határodét, erre a jelentésre vonatkozóan. Lépjünk tovább. De a szabadásban ugyanakkor tudunk szavazni ettől még, ugye? Nem, nem hiszem mondja az elnök. Még nem döntöttük el, ahogy a képviselőtársaim is említették, egy évvel történik, egy év telt már el. A cselekvés terv elfogadása óta egy év már eltelt. Úgy ne halogassuk azért nagyon sokáig. Jó lenne, hogyha a novemberi szabadságülésen átmehetne, és decemberi plenárisra beterezhető volna. Ugye egy éve már érvényben van a selekvési terv, hogy átment. Na, ne várjunk azért tovább. Ha, hát, ha elfogadjuk azt a kérést, hogy kapjon még némi időt, két héten elég volna. De eddig előző döntéshez is illeszkedne. Novemberig engedtük meg, tehát 15 nap tolnánk ki a tehát novemberben napirendet tűzhetjük a Lébeszak Bizottságban, szavazásra, szavazásra tűzhetik, és akkor decemberi plenárisra még át bemehet. Tehát november végén a Libe szavazna, 26-a körül, és így módon a plenáris decemberben szavazhatna az eredeti terv szerint a jelentésről. Haladjunk, de kicsit gyorsabban, mert vannak még, van még két napi rendi pontunk, és az egyik ezek közül, később a második, a mai napi rendi pont utolsó pontja azért elég komoly munkát igényel majd. Úgyhogy kérem, segítsenek a gyorsításban, hogy ne várassuk meg lengyel kollégáinkat. Ugye 6.30-kor jönnek terv szerint. 11-es pont a következő. Azon szabályozás módosítása, amely azon országokat, harmadik országokat sorolja fel, amelynek állampolgárai a EU tagállamok külső határának átlépéséhez vízumot kell felmutassanak, illetve ez az való kivételekről szóló anyag. A jelentéstevő, Diaz a képviselőtársunk, jól tudják, hogy ez a napi rendi pont a vízum könnyítést, a Tajvannal szembeni vízum könnyítés témáját érinti elsősorban, a jelentéstevő bemutatja először a, a jelentéstervezetet, és aztán majd a képviselők kapnak szót. De hadd emlékeztessem önöket azért arra mindenek előtt, hogy a módosító benyújtásának határideje szintén holnap déli 12 óra volna. Így módon a LIBE szavazása október 26-án megtörténhet, és a plenáris elé mehet a novemberi ülésem. De ezt nem erre úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok segíteni abban, hogy gyorsan végezzünk. Nem, nem először van szó erről a témáról, bár hivatalosan ez a bemutatás időpontja. Az 539 per 2001-es EK rendelet felsorolja azon harmadik országokat, amelyek állampolgárai az unió külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek, illetve amelyek állampolgári elkötelezettség alól mentesek. Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében látom, hogy Tanya emeli a kezét, illetve Macedónia, Montenegro és Szervia esetében 2009. decemberében megszűnt a vízumkötelezettség, és pontosan ezen iránya, ezen rendelethez kapcsolódik mindez. Nos, a mai találkozónknak, beszélgetésünk, vitáknak három célkitűzése van. Először is Tajvan áthelyezése a pozitív listára, tehát a vízumentességre, illetve az északi Mariana szigetek kérdése. Az északi Mariana szigetek kapcsolatban semmilyen gond nincsen, hiszen az itt élő lakosok amerikai állampolgárok ez egy logikus és szükséges lépés lenne, és mindenképpen a politikai koherenciához tartozik, hogy ők vízumentesek legyenek. Aztán Tajvan kérdése. Nos, ezt a kérdést én nagyon alaposan megvizsgáltam. Ennek az Erzsélyi szigetnek nagyon komoly volt a demokratikus és gazdasági átalakulása. 1996 óta nagyon erősen jelen vannak a demokratikus intézmények. Először ebben az évben 96-ban tartották, tartottak demokratikus választásokat. Négy évre szól a köztársasági elnök megbízása, ez államfő. Ő nevezi ki a miniszterelnököt, a miniszterelnök pedig megjelöli, hogy kik lesznek kormány tagjai, illetve miniszterek vezetői. 334 képviselő dolgozik a parlamentben, akiket három évente választanak újra. Gazdasági szempontból, és erről nagyon sokat beszélhetnénk, a következőt mondanám el. A GDP per fő van az egyik legmagasabb a világon, több mint 30 ezer dollár van itt, 5,2 volt a munkanélküliség az év első felében, ez sokkal alacsonyabb volt, mint az Európai Uniós átlag, ami 10,1% volt hasonló időszakban. A gazdasági növekedés az év első felében 13,27%-ot ért el, és a kereskedelmi mérleg pedig 12,1 milliárd dolláros többletet mutatott hasonló időszakban. Rendkívül alacsony a kivándorlás, a netto immigrációs ráta 0,15 század százalék. Ezért nagyon alacsonyanak a kockázata, hogy az Európai Unióba tarvanról illegális bevándorlók érkeznének. Nos, az Európai Bizottság adatai szerint, amelyeket a múlt héten jelentettek meg, 2008-as időszakban mindössze 45 tajmáról érkező illegális bevándorlót találtak az unió területén. Úgyhogy kvantitatív szempontból ez elenyésző. Ami az úti okmányok biztonságát illeti, nagyon fontos megemlíteni az, hogy a tajvani elektronikus útlevélek minden tekintetben megfelelnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által előírt szabványoknak. Illetve korszerű védelemmel vannak ellátva a hamisítás ellen is. A diasporában élő tajvaniak helyzete, ez kb. egyébként 60 ezer embert jelent, mindenképpen megvizsgálandó. Ezeknek a személyeknek tajvani hatósággal által kibocsátott útlevele van. Ugyanakkor, hogyha hazatérnek ezen külföldön élő tajvani polgárok Kínába, akkor vízum kötelesek. Ugyanez vonatkozik az Európai Unióba vonatba való belépésre is. Tajvan az EU 25 tagállamától nem kér vízumot, Ciprus, Románia és Bulgária jelent kivételt. Ugyanakkor, hogyha a pozitív listára kerül Tajvan, akkor még a 2010-es év vége előtt megszüntetik a vízum kényszert ezen három tagállammal kapcsolatban. Tehát szóban arról értesítettek minket, hogy november 11-én történik mindez meg. Ez szép dolog, mondom a tajvani hatóságunknak, de jó lenne, hogyha erről írásban tájékoztatnák a bizottságot. Nos, az Egyesült Királyság és Írország már megszüntették a tajvaniak vízum kényszerét, mégpedig 2009 márciusában, illetve júliusában más országok, mint Japán, Dél-Korea, Dél-Korea, Szingapúr és Új-Zéland szintén feloldották ezt a kötelezettséget, bár ők nyilván nem az Európai Unióba tartoznak. Az illegális bevándorlással, a közbiztonsággal kapcsolatban semmilyen gondot nem jelent Tajvan. A vízumliberáció mindenképpen előmozdítaná az EU-val fenntartott kereskedelmi kapcsolatot, illetve szorosabb együttműködést eredményezne a kultúra, az oktatás, a környezetvédelem és a kutatás területén, illetve hozzájárulna ahhoz, hogy mindkét irányban erősödjön az idegenforgalom. Ezért, illetve pusztán a koherencia okán is, Európának föl kéne adnia a Tajvannal kapcsolatos vízum kötelezettséget, ahogy ezt megtette már az EU, Hongkong, Makau, Japán, dél és Szingapur esetében is. Amint említettem, ez a vízummentesség nem vonatkozik azon személyekre, amelyek eh, azon tajvani személyekre, de külföldön élő személyekre, akiknek az a úti okmányában nincsen föltüntetve a eh, tajvani um, személyigazolvány számuk. Mint említettem, ez összesen 60 ezer embert jelentene. Kedves kollégák, azt kérem, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, ez mindenképpen sok előnye járna mindkét fél számára, ugyanakkor semmilyen hátrányt nem jelentene. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Díaz de Mara úr. Most pedig a bizottság és a elnökség képviselőire nézek. Jó lenne, hogyha nem ragaszkodnának azon jogukhoz, hogy megnyilvánuljanak. Úgy látom, hogy tartózkodnak, és ezt megköszönöm, mert nincs sok időnk. Úgyhogy most a képviselők felé dolgoz, fordulok. Gyakolina úr következik. Köszönöm, nagyon-nagyon röviden fogalmazok. Elnök úr, nagy érdeklődéssel hallgattam Diezen Méra úr kimerítő értékelését. Megköszönöm az, hogy ilyen hihetetlen részletességgel, pontossággal és logikával tudta Tájván kérdését elemezni. Tájvánban az elmúlt évtizedekben hihetetlen fejlődés ment végbe gazdasági, kereskedelmi, szociális szempontból is, elismerik az alapvető emberi jogokat, és ebben ugye nem kevés a szerepe az Európai Uniónak. Nos, mint említette a kolléga, sok olyan európai, vagy vannak olyan európai tagállamok, amelyek megszüntették már a vízumkötelességet. Egyébként Tajvánt még nem ismerte el a világ összes országa, hogyha a bizottságon keresztül Tajván felé nyújtjuk a kezünket, az mindenképpen sokat lendítene az ország sorsán, kereskedelmi kapcsolatainknak is segítene nagyon komoly Tajvanban a demokratikus részvétel, nem csak a parlamenten keresztül, hanem abban sincs kevés szerepe az ilyen megmozdulásoknak, hogy ez a dosszié ilyen hamar megítélésre kerül, és azt gondolom, hogy ha pozitívan döntünk, akkor az Európai Uniónak újabb hívei lesznek. Még valaki kíván szólni, kérdezi az elnök? Tanya fajon arra kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazom. Szépen, kedves kollégák, először is köszönetet szeret mondani Demira úrnak, nagyon is átfogó jelentését, és kell adóként egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon fontos téma a víza eltörlése Tajván esetében logikus lépés. Volt eh, bizonyos tapasztalatunk a víza eltörlésével a nyugati Balkán területén. Múlt héten elfogadtunk Elfogadtuk azt, hogy a követelményeket eltörlik Bosznia, Hercegovina és Albánia esetében. Ez nagyon fontos egy részről, főleg annak fényében, hogy megerősödött a gazdasági, emberi kapcsolatrendszer az érintett országok között, illetve arról is be kell számolni, hogy a harmadik államok nagyon is hajlandóak megfelelő módon alkalmazkodni az európai szabványokhoz, a határ ellenőrzés biztonsága kapcsán Tajván. Van információnk azzal kapcsolatban, hogy Tajván egyáltalán semmilyen veszélyt nem jelent nagyon fontos a beruházó az Európai Unió, a víza eltőlése lehetővé teszi, hogy megerősítsük gazdasági kapcsolatainkat. Ez a kölcsönösségről szól, 24 tagállam nem kér vízumot tajvani utazáskor, a másik három ország néhány hónap múlva csatlakozik hozzánk. Ez a kölcsönös együttműködésről szól Tajvan és az EU között. És hadd említsek még egy dolgot, az illegális bevándorlás nem igazi veszélyben ez esetben, hiszen semmilyen aggasztó információval nem rendelkezünk. Azzal kapcsolatban, hogy illegálisan érkezének tájváni bevándorlók. Támogatom a tájvániak esetén a vízum eltörlését, és támogatom a jelentéstevőt. Kérem szépen, ha röviden mondaná, kedves kolléga. Persze, elnök úr, ami Diaz Amira úr jelentését illeti, amit sem tehetnék hozzá, minden elhangzott, Tajván, ismerem az országot, kétség nem fér hozzá. Rendben van, hogy ön is említette jelentésben, egyik olyan ország, amely a vízumkönnyítés eljárások esetében első helyen szerepel, de ez az ország, a jelentés, ez a jelentés az országgal, a harmadik országokkal is foglalkozik, amelyek kapcsolatban ugye nincsen szükség vízumra. Nem Tájvánról van szó. A jelentése csak a Tájvánról szól, de mm, bizottságként esetleg foglalkozhatnánk a következő kérdéssel. A víza ö, mm, könnyítés nem arról szól, hogy zsaroljuk a tagállamokat. Egy ilyen jelentésnél arról is szólnunk kellene, hogy hogy viselkednek bizonyos partnereink, akik a vízum tárgyalásokat politikai eszközként használják. Ha nem hajlandó támogatni bennünket bizonyos adatokkal kapcsolatban, osztja például, akkor nem fogjuk az önök számára a vízum eltörlését támogatni. Tehát ami a vízumkérdést illeti, a vízummentességet, Diaz mire utalán van önnek elképzelése az kapcsolatban, hogy hogy lehetne egy kis bírálatot is megfogalmazni olyan partnerekkel kapcsolatban, akiknél a vízumkönnyítés eljárás politikai nyomásgyakorló eszköz. Talán van elképzelése arról, hogy mit lehetne tenni. A távoli kapcsán önnek igaza van mindenben, azt hiszem, hogy önben támogatjuk. Papanika Lau úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna köszönetet mondani Diaz Damir a kollégának, aki egy rendkívül munkát végzett, csak egy megjegyzést a kapcsolatban. Mennyire én tudom, és az előttem lévő dokumentumok alapján 2010 végéig Tájvánnak meg kell mondania nekünk hivatalosan, hogy a vízum kötelezettséget fel fogja oldani a három ország esetében, amely még nem része a rendszernek. Diazdemére úr. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a négy kollégának, akik kérdéseket tettek fel, illetve észrevételeiket elmondták, megköszönöm Tanya Fajon támogatását, illetve hogy egyet érez. Szalvatorinak is megköszönöm támogatását. Nagyra értékelem azt. Papenel Golai úrnak is köszönetet mondok, és neked is, Alexander, hogy támogatod a jelentést. Két dolgot szeretnék mondani. Parlamenti udvariasságból kifolyólag. Alexander, nos, vannak olyan országok, Trinidad és Tobago, Santa Lucia, Granadina, San Vicente, Dominica, Granada, országok esetében kérték a vízumentességet, és a tagállamok közül egy-kettő vagy több is úgy döntött, hogy ebben a kérdésben nem bírálja pozitívan a kérést. Aztán még egy dolog, egy dolgot pontosítani kéne a vízumentességgel kapcsolatban itt semmiféle kétoldalú egyezmény aláírásáról nincs szó, egészen másról van itt szó, egy egyoldalú döntésről, amelyet a 27 tagállam tesz meg. Tajvan már megtette azt a lépést, hogy 24 európai tagállam esetében kimondta a vízumentességet, és ahogy erről szóban tájékoztattak minket, november 11-éig mind a 27 tagállam megkapja a vízumentes státuszt. Tehát itt nem kétoldalú egyezményről van szó, hanem egy egyoldalú döntésről az Európai Unió részéről. Alexander, hálás vagyok neked és a többi kollégának is, aki részt vett a vitában. Elnök. Köszönöm, Pizdemire úr. Tudomásul vettük a különböző javaslatokat, tehát hogy a tajvani képviselet küldje el ide a hivatalos értesítést azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet azon három tagállammal, akikre jelenleg még nem vonatkozik a vízumentesség. És figyelembe veszük azt, hogy ez egy, nem egy kétoldalú egyezmény, hanem az Európai Parlament, mondja az elnök, egyoldalúan fölveszi Tajvant a vízumentességet élvező országok listájára. Úgy látom, hogy ezzel mindenki egyetért, úgyhogy ezzel lezárjuk a témát. És holnap délben van a módosítások benyújtásának határideje, délben, tehát akkor zárjuk le ezt a témát. Következik a rendkívül sűrű napi rendünk utolsó pontja, Tehát az nagyon fontos az utolsó napi rendi pont. Tehát azt javaslom, hogy azon a, adjuk meg a szót Szemmelő Pozatol úrnak a jelentést. Mint az Európai Unió tagállami határain való operatív együttműködés igazgatási felelős Európai Ügynökség Frontex felállításáról szóló 2007-2004 LK tanácsi rendelet módosításáról van szó. A bizottság márciusban 2010-ben bemutatott egy eh, javaslatot. A LIBE eh, bizottság delegációja elment a Frontexhez két héttel ezelőtt, Varsóba, Lengyelországba, és megvitatták ezt a kérdést méghozzá a Nemzeti Parlamenttel. A Nemzeti Parlamentekkel, amikor az interparla, interparlamentális eh, közgyűlést tartották október 4-én. Most pedig Buzuti adom meg a szót, és utána meghallgathatjuk a tanács képviselőjét, illetve a bizottság képviselőjét, de kérem szépen, Buzutél, még pár percünk van. Köszönöm, öné a szó, Buzutél úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdéssel kezdeném. Kicsit nehéz helyzetben vagyok, hiszen ez jogalkotási dosszié, és 10 percünk van, kevesebb, mint 10 percünk az első eszmecserére. Az volt a szándékom eredetileg, hogy már bemutassam az első jelentés tervezetet a következő ülésen, október végén. De megfelelő eszmecsere, első eszmecsere nélkül kicsit nehéz helyzetben vagyok. Azt kérdezem a kollégáimtól, az előadóktól, hogy elfogadják-e ezt a pár perces vitát. Szerintem ez nem igazán adekvált, vagy pedig a a következő ülésre napoljuk el az első eszmecserét, hiszen itt teljesen megváltozik az egész szenárió az időzítéssel kapcsolatban is. Én úgy érzem, én azt kérném az árnyékeladó kollégáimtól, hogy segítsenek ebben. Én szívesen tartok jövő héten Strasbourgban egy találkozót az árnyékeladók számára, ha szerintük ez előreviszi az ügyet, de én nem akarom, hogy azt higgyék, hogy ezt gyorsan végig akarok rohanni ezen a jelentésen. Nagyon sikeres volt, alig két hete a Varsói látogatásunk, nagyon jó az együttműködés szintje, amelyet továbbra is támogathatunk. Én ennyit mondanék, és megkérem az árnyék előadókat, és legszóljanak közben. Buzuti úr, azt hiszem, hogy nagyon is helyes az ön megfigyelése. Valóban rendszeresen nagyon fontos témákat dolgozunk fel, nagyon sűrűek a programok, a napirend nagyon súlyos, tehát talán elnapolhatnánk ezt az első eszmecserét, lehet, hogy az árnyék előadókat meghallgathatnánk, Guillaume asszonyt. Én egyetértek Buzutér úrral, szerintem pár percünk van, lehetetlen ezt a nagyon is fontos témát így megtagyani. Nyilván vannak olyan dolgok, amik egy közösség, van, amit még meg kell vitatni. Szerintem napoljuk el ezt a napi pontot egy ö, olyan időpont, amikor több idő áll rendelkezésünkre. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos téma, lényeges téma, és ö, támogatom Szemen Buzotai javaslatát. Szerintem napoljuk el ezt a jelentést későbbre, hogy valóban több kollégánk vehessen részt a vitában. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kele asszony. Egyetértek, és talán a, azt hiszem, már a, eredetileg is kevés időt szántak erre a témára. Nagyon-nagyon sok napi rendi pont volt, amelyeket, amelyek nyilván fontosak. Azt hiszem, hogy az elnök köszönjük szépen a képviselőknek, Verzset asszony. Röviden, ahogy a Goe árnyékelődön nem tud itt lenni, a nevében szólok, szerintem az előadó, a Goe árnyékelődő lenne jó, ha itt lenne. Nyilván vállaltam volna, de szerintem is kellemesebb vagy jobb lenne, ha ő szólna majd hozzá. Bozotil úr, azt hiszem, hogy az elnök szerintem az árnyékeladók véleményét meghallgattuk, a Lébe Bizottság tagjainak véleménye szerintem nagyon is elfogadható, mert az a kapcsolatban, hogy el kell ismerni, hogy egyszerűen ez az egyik legérzékenyebb, legfontosabb téma a Frontex, és valóban több időt kellene szenteni, több időt érdemelne. Sajnos ma nem tudunk eleget tenni ennek a követelménynek, Éppen most értesültem arról, hogy a lengyel delegációval ö, a találkozó egy másik teremben lesz, a parlamenten belül, tehát azok a képviselők, akik részt kívánnak venni a ö, tanácskozáson, fáradjanak a 3E2-es, a 3E2-es terembe, és 6.30-kor kezdődik, ahogy ezt már jeleztük, tehát azt hiszem, hogy az lenne a legjobb. Buzutil úr esetleg még mondjon valamit. Tehát ütemezzük át ezt az eszmecserét, valóban olyan keretben kellene ezt az eszmecserét lefolytatni, amely méltóbb, a lehető legközelebbi időpontban, rendes ülésünkön meg lehetne tárgyalni. Buzotiról. Köszönöm szépen, elnök úr, hát nagyon tartózkodom, nagyon csalódott vagyok, hogy ezt tesszük, de egyszerűen érthető és elfogadható, és ez az észszerű megoldás, hogy ezt elnapoljuk, ezt a, az eszmecserét. Én azt szeretném, ha minden árnyék előadó úgy érezné, hogy elég és megfelelő időt szentelünk ennek a dossziénak, tehát én támogatom az ő kívánságunkat. Ez azt jelenti, elnök úr, hogy az egész programunk egyel hátrébb került. Ez azt jelenti, hogy mindennek ezt kell követni. Tehát, mint az esmacserét elnapoljuk, mindent el kell napolni. Éppen ezért a módosítók leadási határideje és csúszni fog, minden lépés fél hónapot fog késni, csúszni. Én minden esetre jövő héten összehívom az árnyékelőadókat, hogy folytathassam a párbeszédet a kollégáimmal de szerintem helyes lenne elnapolni ezt a, az eszecserét, és ha engedjék, engedje meg elnök úr, hogy elegendő időt szenteljen ennek a témának. Ez jogalkotási dosszié, ami azért elég jelentős, és szerintem elég időt kell szentelni rá. Abszolút, mondja az elnök, Bozotil úr, nem csak, értek, nem csak nagyra értékeljük az ön hajlandóságát arra, hogy elnapoljuk ezt a nagyon fontos napirendi pontot, de egyetértünk az ön javaslatával is, hogy találkozni kíván az árnyék előadók a jövő héten. garantálni, hogy a következő ülésen, a Lébe Bizottság következő rendes ülésén valóban megfelelő időkeretet szentelünk ennek a dossziénak. Köszönjük szépen, köszönjük a hajlandóságot, együttműködő, egy, együttműködő készségét, és amit említettem, a 3E2-es terembe átköltözünk, hogy ott találkozzunk a lengyel parlament képviselővel egy közös ö, tanácskozás lesz egy óra. Köszönjük szépen!